Uh, so, good, morning, everybody. Um, uh, sorry to be starting a bit late. Elnézést, hogy egy pici késéssel kezdjük, de Hacimakakis úrra vártunk. Viszont, mint hogy a bizottság komoly csapattal képviselteti magát, a köztes tőletek weboldalainak eléréséről szóló napirendi pont kapcsán, ezért megvárjuk hogy elkezdjük a munkát, és a jelentéstevő majd megérkezik. Javaslom, hogy kezdjük el a bemutatót. Nem tudom, hogy a bizottságtól ki fogja megtartani a bemutatót. Kérem, hogy mutatkozzon be a bizottság csapatának vezetője, mert én nem tudtam megállapítani, hogy ki, ki a felelős a bizottsági csapatért. So, good morning. My name is jó napot kívánok, Ildia Szekovic vagyok. A DG Connect főigazgatóságban a digitális platformért felelek, és kollégáim a javaslaton Jos van der Leutennel, Jan Komarek és Karolin Lefle vannak itt, ők a kollégáim, a legutolsó Karolin pedig a horizontális egységben dolgozik, és van egy eh, nemzeti szakértőnk Svédországból, Ellensheimer kollega, valamint a főtitkárságról a kollega Martin Habert. Hát örülök, hogy a bizottság ilyen komolyan képviselteti magát, és ezért meg is adom a szót. tartsák meg az előadásokat, és utána pedig a képviselő kérdéseket intéznek önökhöz. Köszönöm szépen. Javaslatom az, hogy a szlájdokra minimális időt fordítsunk, hiszen mindenki megkapta ezeket kinyomtatott formában. Nem akarok mindegyikről beszélni, hanem csak három fő kérdésről szeretnék beszélni, és utána pedig ö, ö, a válaszokat, kérdés-válasz kört szeretnék eltenni. Április 25-i ülésünkre egy szakértőt fogunk elhozni, aki elmondja, megmutatja nekik, hogy a web hozzáférhetőség mit jelent. Nem akarom ezt most elméletileg elmagyarázni, hanem be fogjuk önöknek mutatni, hogy ez mit jelent. A web hozzáférhetőség, illetve a webhelyek akadálymentesítése nem csak a fogyatékkal élők számára, hanem a hátrányos helyzetű, illetve az idősek számára a hozzáférhetőséget biztosítja, de olyanok számára is, akik például valamilyen hátrányos környezetben dolgoznak, mondjuk zajos környezetben. A javaslatban a belső piac, a közös piac jogkörén belül vagyunk, mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy a nemzeti specifikációkban fragmentáció mutatkozik, tehát a nemzeti Um, karakterisztika uh, elaprózódik. A legtöbb um, ország alkalmazza az a normákat, van, aki a régi, van, aki az új verziót alkalmazza, és ez a piac elaprózódásához, fragmentációjához vezet. Javaslatunk lényege a következő. Sok diszkriminációt tiltó intézkedést bevezettünk, többek között az ENSZ egyezményt. Van egy sor soft measure vagy úgynevezett puha intézkedésünk, vannak tanácsi következtetések is, amelyek arról szólnak, hogy a hogy a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek elérését biztosítani kell, akadálymentesíteni kell. Ám a piac jelenti a problémát, hiszen a piac nem kínál kellőképpen olcsó és konzisztens megoldásokat. A mi javaslatunkkal, melyekről mindjárt beszélünk, egy-két korlátozott weboldalra korla- koncentrálunk, amelyeknek kisugárzó hatása lesz majd a nemzeti weboldalakra. Úgy gondoljuk, hogy a spillover vagy a kisugárzó hatás nem csak a tagállami közintézmények weboldalaira működik majd, hanem a magán cégek testületek weboldalaira is kihat majd, mi több, akár még a házon belüli web fejlesztők munkáját is befolyásolja. Költség-hatékonyság számítás két fő kategóriát vesz figyelembe a tagállamok közül. Egyrészt azok, akik vagy jogalkotói, vagy más intézkedéseket hoztak az akadálymentesítés érdekében. 23 tagállam hozott már ilyen intézkedést, Megvizsgáltuk, hogy milyen költségekkel járna ez az intézkedés náluk. Úgy gondoljuk, hogy minimális költségvetési kihatással jár majd a akadálymentesítés, hiszen az új weboldal, amely a mi specifikációnk alapján kerül kidolgozásra, nem jelent költségvetési terhet. Ám azok a tagállamok, ahol még nincsenek akadálymentesítési intézkedések, és a nemzeti weboldalaikon nem biztosítják a hozzáférhetőséget átrendis helyzetűeknek itt, kiszámoltuk a szükséges költségeket, de ezek sem olyan magasak. Ám annak a haszna, hogy mindenki online tud menni, valamint annak a haszna, hogy az adminisztrációnak nem kell alternatív lehetőséget biztosítani a, ezen a célcsoport hozzáférhetősége érdekében felmérhetetlen. Valamint a piaci szereplők számára is világos a haszon, hiszen nő a verseny, hiszen jelenleg transnacionális verseny, nemzeteken túlmutató határokon átnyúló verseny a web hozzáférhetőség tekintetében lényegében nincsen. Elképzeljük mondjuk azt a helyzetet, hogy mondjuk az egyik ország weboldal közbeszerzést írt ki, ám az ajánlattevő cég a saját weboldalán biztosítja csak a web hozzáférhetőséget a nemzeti szabályok alapján, már pedig ez korlátozza a versenyt, és ezt akarjuk, ezt a helyzetet akarjuk meghaladni. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit akartam mondani. Köszönöm meghallgatjuk-e a többi prezentációt, vagy pedig megadjuk-e Hacimakek kiszúrnak a szót? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottsági bemutatást. Úgy gondolom, hogy kézenfekvő, hogy miről beszélünk, de néha nagyon nehéz elképzelni ezt. Úgyhogy az egészet demonstrálni fogjuk, hiszen ez olyan emberek számára szól, készül, akiknek korlátozott lehetőségeik vannak a hozzáférés területén, beszélhetünk itt eh, vakokról, gyengénlátókról. Nekik nagyon nehéz a helyzetük, amikor közintézményeknek a webhelyeit kell, hogy föllátogassák, és ott egy a társadalomban részt venni kívánó polgár számára nélkülözhetetlen eh, funkciókat kívánnak igénybe venni. Ennek demonstrálására szeretném a saját magam honlapját, mint képviselő honlapját bemutatni nem a mai napon, mert hogy most fogjuk csak átalakítani ezt a honlapot úgy, hogy a korlátozott hozzáférésű emberek is korlátlanul tudják használni, korlátoktól mentesen. Lesz egy eszmecsere április 25-én itt a szakbizottságban, és akkor fogjuk ezt a bemutatót tartani, hogy lássa mindenki, hogy miről is van szó, ugyanis valóban nehéz normális látóképessége rendelkező emberként elképzelni, hogy milyen problémái is vannak egy korlátozott látóképességű embernek, és milyen problémák lehetnek egy amúgy, és hogyan kell helyettesíteni megfelelő oldalakkal a közszerveknek a jelenlegi oldalait. Jó lenne, hogyha belső piaci jogot arra használnánk fel, hogy a más jogterületeken is, így például a fogyatékkal élők jogai területén, az egységegyenlőség területén elérnénk előrelépéseket. Nagyon jó lenne, hogyha kompakt módon egy-két funkcióra korlátoznánk az intézkedéseinket, és így aztán belső piaci szakbizottságként előrelépést eh, érnénk el. Tudom, hogy ez még nem egy kiforrott javaslat, lehet még rajta csiszolni, de, de én azt szeretném, hogyha egy terjedelmében kompakt, de mégis nagyszerű dolgot csinálnánk. Thank you very much. Well, I think we should certainly make sure... Köszönöm szépen. Valóban biztosítsuk, hogy hírve, fontos, hogy is csináljunk ennek a 25. ülésnek, hogy mindenki halljon, értesüljön róla. Nem tudom, az SZND részéről ön az árnyék jelentéstevő? Csaszkowski úr, parancsoljon. Először ön kapja a szót, aztán pedig Stichler asszony kap szót az SZND részéről. Engström úr is itt van, és én magam is itt volnék, mondhatnám szerencségem is. Itt van. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak. Valóban üdvözlendő ez az erőfeszítés, ez a tervezet, jelentős növekedési potenciált tartalmaz. Hogyha arra gondolunk, és ez a mi szakbizottságunk egyik feladata, hogy a fogyatékkal élőket kizárjuk a digitális világból, és nem csak a fogyatékkal élőket, hanem például az időseket kizárjuk a digitális piacból, akkor láthatjuk, hogy ezen intézkedésekkel az ő gazdasági potenciáljukat nyerjük meg. Ez egy win-win helyzet. Persze a politikusoknak nagy egója van, és azt kell, hogy mondjam, az elmúlt két évben már vizsgáltam ezt a kérdést, és a Lengyelországban az én weboldalam volt az első weboldal, amely teljesen kompatibilis vakók számára. És ezen weboldal létrehozásával ismertem fel, hogy ez egy igazi win-win helyzet. Mindkét oldal nyer. Hiszen sokkal könnyebben megtalálni ezeket a weboldalakat az interneten, <clears throat> hogyha megfelelnek ezen feltételeknek, azaz a kereső gépek is könnyebben rátalálnak a mi oldalunkra, hogyha ilyen funkciókkal rendelkezik. Tehát voltak éppen a saját információink, a saját köztestüs, köztestületünk láthatóbbá válik a nekem, netem. Nagyra értékelem a bizottság kezdeményezését, de vannak persze kérdéseim úgy tűnhet, mintha bírálnék, de nem bírálok, csak kérdéseket teszek fel. Először is. Ami az irányelv hatáját illeti, van ezzel kapcsolatban néhány kérdésem. Úgy tűnik, mintha a hatályról még néhány évvel ezelőtt hoztak volna döntést, és az új fejleményekre a hatály nem terjed ki. Például mire gondolok, mindjárt elmondom például a cégek bejegyzésének változására. Tudom, hogy a jogszabály tervezet végén a mellékletben szereplő katalógus felsorolás nem taxatív lista, hanem nyitott lista, de vannak szolgáltatások, melyik itt nincsenek felsorolva. Például az egyetemek bejegyzéséről beszél a változás, de mondjuk a óvodák, elemi iskolák, gimnáziumokra való jelentkezésről nem beszél. Tudom, néhány évvel ezelőtt az óvodai helyekre nem lehetett interneten jelentkezni, ma viszont már lehet. Ugyanúgy feltehetem a kérdést, miért csak a köz egyetemekre, úgymond az állami egyetemekre terjesztjük ki a mellékletben ezeket a lehetőségeket, és a magánegyetemekre miért nem? Tehát egy szélesebb értelmezésre teszek javaslatot, melyben a saját tapasztalatainkra építünk. Másik kérdés az, hogy miért nem érvényesül jobban az irányelvben egy horizontális megközelítés, például a közbeszerzés, vagy az EU forrásokból finanszírozott projektekről nem teszik, nem té tesznek említést, illetve az e hozzáférhetőség területén tett előrelépésekről is horizontális észrevételt kellene tenni. Azt tehát a kérdés, hogy miért nem említjük meg ezeket annak érdekében, hogy horizontálisabbat tegyük ezt a jogszabályt. Aztán a normák, a standardok kérdésében nem akarok úgy tenni, mintha nagy szakértője volnék a kérdésnek, de felvettem szakértőkkel a kapcsolatot. És ha jól értem, először egy európai normát fogunk kidolgozni. Ám jelenleg az irányelv egy ICO normára épít, amiért viszont fizetni kell. Vannak más normák, például a VCG norma, amely egy nyílt norma, és ezért nem kell fizetni. Kérdezem, hogy miért a fizetős standard mellett dönt a jogszabály alkotója, a kodifikátor, és miért nem a nyílt forraskodó norma mellett. Ugyanakkor az, az AFKO néppárti koordinátora vagyok, és az AFKO-ban a néppárti koordinátor vagyok, és nagyon ki vagyunk hegyezve a delegált jogi aktusok kérdésére, és azt gondolom, hogy ezt pontosabban kellene megfogalmazni a jogszabálytervezetben, hogy mikor van szükség delegált jogi aktusokra. Még egyszer mondom, ezek a kérdések inkább csak <clears throat> tökéletesítik a gondolkodásunkat, de nem bíráló jellegű kérdések, de még egyszer mondom, hogy a melléklet nagyon fontos, azért, hogy mindenre kiterjedő legyen, és még egyszer mondom, hogy érdemesebb volna egy horizontálisabb megközelítést alkalmazni, és kiter, kitekinteni az e-hozzáférhetőségről szóló jogi norma szövegre, amely mérföldkő jelentőséggel bír. Összességében pedig nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és kíváncsian várom a bizottság válaszait, mert nem vagyok azért szakértője ennek a témának. Köszönjük szépen hozzászólását! It is an important topic, and some of us may start by look at your website now to see what you've included in it. Akkor most Tyler képviselő következik, mert az árnyék jelentéstevő nincs még itt. Az SND-től Gebhardt asszony itt van. Anna, köszönöm szépen. Akkor ön lesz most az árnyék jelentéstevő. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, köszönöm a bizottságnak, és az előző felszólalónak is. A weboldalokra gondoltam, és mi a parlamenti képviselőként is azt hiszem, hogy meg kellene néznünk azt, hogy hogyan is néz ki a bevált gyakorlat ezen a területen, hogy tanuljunk egymástól. Tudom azt is, hogy az Egyesült Királyságban hogyan oldják meg ezt a kérdést. Az én saját websájtom tervezőivel is voltak kapcsolataink, tehát azt hiszem, hogy van e lehetőség, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket, főként a tervezés időszakában lenne ez fontos. De lennének kérdéseim is. Amikor a közbeszerzésről beszélünk, ugye ebben a szakbizottságban ezt gyakran tesszük, nagyon érdekes ez a téma, és fontos lenne az, hogy ez integrált legyen a weboldalak tervezésével kapcsolatban. Valamint a parlamenti képviselők bevált gyakorlatát is meg kéne vizsgálni abból a szempontból, hogy a tagállamok mit tesznek, és a standardek kidolgozása szintén nagyon fontos. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mit is gondolok erről. Ugye a hozzáférhetőség az egyik fontos kulcskérdés, de ilyen például a szociális média hozzáférhetősége, vagy az, hogy az információhoz való hozzáférhetőség hogyan biztosított. Ezek lehetőségek, mindenki úgy tekint rájuk, és fontos is, hogy ezt megvizsgáljuk. Hogyha azt nézzük, hogy hogy 40%-a az Európai Uniós köz weboldalaknak nem hozzáférhető, azért az eléggé sokkoló arány. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban esetleg meg tudnák-e nevezni, hogy melyek, melyik tagállamokban a legrosszabb a helyzet, vagy hol a legjobb? Mert fontos lenne az, hogy megosszuk egymással a bevált gyakorlatokat, és hogy az információ jól áramoljon. Természetesen várjuk ezt a javaslatot, és nagyon várjuk a vitát is. Fontos lenne, hogy itt a házban a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Tehát, hogy lássuk például azt, hogy Rafael mit, kép, mit végzett a saját weboldalán ebből a szempontból, vagy Hacimakakis úr is nagyon érdekes lehet, azt a weboldalt is meg kellene vizsgálnunk. Elnök, köszönöm. Krisztián. Köszönöm szépen. teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy fontos és jó kérdés, jó ügy, és szeretnék egyetérteni az elhangzottakkal. Számomra rendkívül fontos mindez, hiszen minél standardizáltabb a hozzáférhetőség, annál jobban fog működni. Ugyanis, hogyha különböző rendszerek vannak életben, az nem olyan jó, mint hogyha harmonizált vagy standardizált weboldalakkal kell dolgoznunk. Mert különben abban a nevetséges helyzetben fogjuk magunkat találni, hogy nyitott standardeket tehát nyitott standardekre van szükség, mert különben nagyon nehéz lesz a helyzet irányítása, irányíthatatlaná válik a helyzet. Tehát ezért lenne fontos a minőségjavítása és a standardizálás. Az egyik eszköz a kezünkben a jogalkotás, de ebben az esetben azt hiszem, hogy technikai eszközök is vannak a kezünkben, hogy a harmonizációt segítsük. Arra gondolok, hogy amikor az Európai Unió vagy a tagállamok különböző megoldásokat dolgoznak ki, akkor mindenkit arra kellene ösztönöznünk, hogy ezeket a technikai megoldásokat nyitottá tegye a többi tagállam előtt is, hogy ezeket a megoldásokat mások is alkalmazni tudják, és ez természetesen a nyitott standardek kérdésével függ össze. Tehát mindenképpen legalább meg kellene említeni ezt a gondolatot a jelentésben. Köszönöm szépen. Elnök. Én vagyok az árnyék jelentéstevő. És ez egy olyan téma, amelyel már jó magam is régóta foglalkozom. Az egyik legnagyobb aggodalmam ezzel kapcsolatban nem az, hogy nem kellene bármit tennünk, hanem inkább az, hogy jól tesszük-e, amit teszünk. Ez a helyes megoldás, megközelítés. Várjuk ki, hogy a tagállamoknak mi lesz a reakciója, és nem tudom, hogy nincs -e erre megfelelőbb megoldás. Meg, tagállamok részéről a puha jog megközelítése lehet egy ilyen megoldás. Ugye a fragmentáció elkerülése az egyik célunk. Ez most egyébként így van, tehát nagyon töredezett a helyzet, hiszen a tagállamokban más a szervezése ezeknek a kérdéseknek. Természetesen ugye itt a nyelvi kérdések is beleszólnak a helyzet alakulásába és ráadásul nagyon gyorsan fejlődik ez a terület, változik ez a terület. Másrésztről pedig fontos azt is végig gondolni, hogy mi lesz mindennek a hatása. Hiszen nem tudom, hogy az Európai Bizottság egy jó nagy tömegben mm, szabálysértési eljárásokat akar-e indítani a tagállamok ellen azért, mert nem működnek a mm, weboldalok hozzáférhetőség szempontjából. Úgyhogy szerintem az lenne a jó, hogyha egy rövid, de meggyőző anyagot alkotnánk, amelyben az a cél, hogy az interoperabilitást, a megközelíthetőséget mozdítsuk elő. Aztán fontos a monitorozás másodszorban, ahogyan erre kolléganőnk is rá utalt, a külső nyomás, a civil szervezetek részéről egy fontos eszköz lehet ebből a szempontból. És amikor a bizottság megpróbálja összehozni azokat a benchmarkokat, amelyek alapján monitorozni tudunk, ilyen ugye a weboldalak hozzáférhetősége, az adatgyűjtés, és így tovább. A nemzeti parlamentek szerepe sem elhanyagolható ebből a szempontból. Tehát, hogyha a küls, a belső piac szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, akkor azt hiszem, hogy platformokat kellene alkotni, és akkor valóban közbeszerzési ügyé válik az egész. McCarthy képviselő nagyon aktívan dolgozik most éppen ezen a területen, tehát a közbeszerzéssel, és szeretnénk ugye a közintézményeket arra ösztönözni, hogy innovatív megoldásokat alkalmazzanak. Tehát ezért lenne jó az, hogyha együttműködnének, és a megközelíthetőséget, a hozzáférhetőséget javítanák. Ez egyébként a 2020 horizontos büdzséhez is kapcsolódik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokkal gyorsabban és jobban tudnánk dolgozni akkor, hogyha ebből az irányból közelítenék meg ezt a kérdést, és nem egy állandó jogi kötelezettségeket, nem, nem mindig csak a jogon dolgoznánk. Jó lenne aztán a hatásvizsgálatokat is elvégezni, És természetesen én nem ellenzem azt, hogy itt előrelépés történjen ezen a területen, sőt, hát jó magam az elektronikus kommunikációra vonatkozó általános szolgáltatásokkal foglalkoztam sokáig, tehát ebből a szempontból is nagyon fontosnak tartom a hozzáférhetőséget. Én csak egész egyszerűen racionálisan akarom megközelíteni a kérdést. Nem vagyok ugyanis meggyőződve arról, hogy ez a, ez a jó megoldás, hogy ez fog eredményt hozni. lehet, hogy a az alternatívákat is meg kellene vizsgálni, esetleg a jelentéstevőnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Alapvetően üdvözlendőnek tartom, hogy erőfeszítéseket teszünk, hogy széles körben biztosítsuk az internetes hozzáférést mindenki számára. Ugyanakkor a bizottság által nekünk benyújtott szövegtervezetről nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy ezt elé, eléri ezt a célt. Egyrészt sok, helyet, sok helyütt pontotlan a szöveg, sok delegált jogi aktusra tesznek javaslatot, nem látjuk tehát a tervezetből azt, hogy a megvalósítás hogyan működik, majd milyen kötelezettségek hárulnak majd a tagállamokra, a helyhatóságokra, egyáltalán a közintézményekre. Számomra a standardokra, normákra való kérdés nagyon fontos. Egyetértek azzal, hogy a normákat egységesítsük, de ugyanakkor az interoperabilitást is meg kell teremteni. Biztosítani kell, hogy különböző technikai platformokra is hozzáférhetőek legyenek ezek a honlapok. hogyha például egy cégnél egy munkatárs halláskárosult, vagy gyengéllátó, akkor a speciális oldalakat kihangosítóval hallgatja meg, de az a kérdés, hogy még speciális normákat kell elfogadni, vagy pedig a már meglévő normákat kell használni, és még egyszer itt felmerül az interoperabilitás kérdése, amelyel biztosíthatjuk, hogy nem minden egyes oldalt külön kelljen elkészíteni, felkészíteni, átalakítani, hanem a már meglévő technológiákat alkalmazzuk. És úgy gondolom, hogy a hatástanulmányban is világosá kell tenni a szempontokat. Rüle asszony? Igen, csak röviden arról szeretnék beszélni, hogy problematikusnak tartom, hogyha a bizottság más főigazgatósága az elektronikus közbeszerzésről készít el egy dokumentumot. És itt ezt most nem veszük figyelembe. Nagyon nehéz volt meggyőznünk a tagállamokat, hogy kötelező határidőket fogadjanak el, ám hogyha viszont ezt elértük, akkor semmi értelme nincs annak, hogy újabb kötelezettségeket róvunk rájuk, és megnehezítjük a feladatot, sokkal helyesebb volna a meglévő jogszabály átalakítását megvalósítani, megvalósítását biztosítani. Gyakran néha úgy érzem, hogy az egyes bizottsági osztályok egymás ellen dolgoznak, és sokkal nehezebbé teszik így a jogszabály valósággá válását. Uh, any other comments? Esetleg más megjegyzések? Háci Makakis úr Először megadom a bizottságnak a szót, és aztán visszaadom a szót önnek. És Mandes úr is itt van a következő napi rendi pontunk miatt, úgyhogy egy kicsikét nyomás alatt vagyunk időszempontból. Úgyhogy először a bizottságnak adnám vissza a szót, hogy megadja a válaszokat a feltett kérdésekre. Jó, hát akkor nézzük azt, hogy a hatáskör kérdése hogyan is alakul. Mi is valójában a hatáskör? Ugye itt 12 fajta mm, weboldalról van szó, ez az e-government benchmarkhoz tartozik, amelyet aláírtak a tagállamok. Tehát mi igazából csak ahhoz tértünk vissza, amit a tagállam, amikre a tagállamok követe, köze, kötelezettséget vállaltak. Ez egyébként egy tíz éves történet, és most lehet, hogy sokkal jobb lehetőségek is lennének. De itt igazából most itt nem erről a 12 fajtáról van szükség, hanem inkább arról, hogy legyen egy minimális olyan szám, amely, amikor nemzeti szinten működik, akkor nemzeti céloknak fog megfelelni, és kisugárzik az összes weboldalra. Tehát ez egyfajta spillover hatást kelt, ugyanis ez technikai szinten, hogyha meg tudjuk valósítani, akkor az egész ország weboldalaira hatással lesz. Tehát ez nagyon világosan kirajzolódik, hogyha úgy gondoljuk, hogy vannak 8, 12 vagy 14 fajta weboldal, amelynek a hatása mérhető lesz a többire. Tehát itt nem erről a 12-ről van szó. Tudjuk, hogy nem ezek a legfontosabbak az emberek élete szempontjából, hanem inkább az, hogy ki fognak sugározni 23 tagállamra, és azoknak a közintézményeinek weboldalaira, és ezzel tulajdonképpen egyelő játékfeltételeket tudunk teremteni a privát szféra és a közszféra között. Mert hogyha a privát szférából érkezik egy jó megoldás, és azt standardizálni lehet, az mindenképpen jó lesz a közszféra weboldalaira nézve is. Októberben a vakak technikai specifik vákumokra vezethető vissza. Ez nagyon gyorsan jött, és a következő évre már várjuk, hogy hatása megjelenik máshol is. De természetesen vannak másfajta technikai specifikációk is, de igazából az ISO és az európai technikai specifikációk egy irányba mozognak. Ugyanis az irányelv szempontjából az európai irány, az európai standardek jelentik a benchmarkot. Nagyon komplex ez a kérdés, úgyhogy nem is kívánom most ezt hosszasan ismertetni, mert talán bilaterális úton is a standardizációról tisztázhatjuk a kérdéseket. Aztán ami az nyitott standardeket illeti, hát valóban, ugye itt technikai kérdésekről van szó, nincsen túl sok választási lehetőség, Ebből a szempontból az európai standard és az ISO olcsóbb, és nem tudom, hogy egyébként jogértelemben nem kötelezően már ezeknek az alkalmazása, tehát nem tudom, hogy a nyitott standardek, illetve az európai standardek összehangolása mit is jelent, mi egyáltalán mi a különbség a kettő között. Mert igazából más specifikációk nincsenek, ezzel kapcsolatban. Tehát nem igazán értem, hogy mit tehetnénk másképpen ebből a szempontból. Rámutatott a az elnök úr egy nagyon fontos aspektusra. 12 éven keresztül megpróbáltunk rengeteg pénzt a kutatásba ölni, voltak tanácsi végkövetkeztetések, puha jog, mindenféle ígéretet kaptunk a tagállamok részéről a puha megközelítések szempontjából, de mégis mindezek a dolgok, amelyekre ön is utalt, nagyon is jók, de, de mégsem hozták meg a, meg, a várt eredményt. Ugyanis sajnos a kereslet kínálat törvénye nem működik ezen a területen. Tehát a nemzeti célkitűzések jók, és nagyon jó munkát végeztek a standardizáció, a puha jog szempontjából egyaránt az elmúlt 12 évben, de mégis a tagállamok maguk nem voltak képesek saját maguk célkitűzéseit teljesíteni, és itt nem csak a költségekről van szó, ami a közbeszerzést illeti. Nem egészen értettem, hogy az e közbeszerzés miért is lenne nehéz, vagy nehézkes, hiszen hogyha a hozzáférhetőséget vizsgáljuk, Hát ezzel kapcsolatban az a mi javaslatunk, hogy a nemzeti szakértők, illetve az illetékes szabályozó szervek világos monitorozást végezzenek, leellenőrizzék, hogy a, megköze- meg, a hozzáférhetőség biztosított-e. Tehát egy olyan standardre van szükség, amely bizalmat ébreszt, és biztossá teszi a hozzáférhetőséget. Mert hogyha különböző fajta ellenőrzéseket végzünk, és nem standard módon tesszük ezt, akkor nem biztos, hogy ez megfelelő eredményekhez vezet. A fontos az az, hogy hogyan tekintünk erre a kérdésre, hogyan monitorozzuk, és honnan tudjuk azt, hogy jól tesszük-e a dolgunkat. Mert sajnos nem eléggé világos a jogi helyzet. Nem tudják a tagállamok ellenőrző hatóságai, hogy pontosan mi mit jelent aztán a horizontális megközelítéssel kapcsolatban is volt egy kérdés. Igen, ebből a szempontból a közbeszerzés valóban nagyon fontos. A legtöbb közintézmény honlapja házon belül alakítják ezeket ki, és nem feltétlenül adják ki közbeszerzési eljáráson keresztül. És aztán gondoljunk arra is, hogyan tartják fenn ezt a weboldalt, és hogy hogyan lehet megtartani a hozzáférhetőséget. Ez nem mindig függ össze a közbeszerzéssel. Mert amit szeretnénk, az ugye a világos monitorozás, és amennyiben ezt kívánjuk megtenni, akkor ebbe be is kell fektetni. És nem biztos, hogy ez a közbeszerzési eljárásokon keresztül fog megvalósulni. Delegated Acts. Ez a legutolsó kérdés. A tagállamokkal együttműködünk ebben, ez fontos, ez egy vörös vonal mindannyiunk számunk, számára. Azt szeretnénk, hogy minél többet hozzunk ki ebből, és természetesen a tagállamokkal együttműködünk azzal kapcsolatban, hogy ezeket megfelelőképpen tudjuk kezelni. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon jó megoldás volt ez, nagyon jó indítás volt, azt hiszem. De hogyan ön is mondta, még Hacimakakis úrral ön is fog találkozni a továbbiakban. Úgy gondolom, hogy a fő megközelítési pont az az volt, hogy szükségünk van a hatástanulmányra, vagy sem. Mi mondhatjuk azt, hogy Európai Parlamentként, szakbizottságként elutasítjuk, nincsen erre szükségünk. Számomra az volt a fontos, hogy egyszerűen meghallgassam azt, hogy mit mondanak a kollégák. Hálás vagyok a sok megjegyzésért, kezdeményezésért. Ön volt az elnök úr, aki rátette az ujját a sebre, és azt mondta, hogy egy túl erős vagy túl átütő megközelítésmód nem jó. Itt a puha jogszabályt kell alkalmazni. Van egy tervezetünk, amivel tudunk dolgozni. A bizottságnak megmondom itt világosan, azt, amit egyébként két oldalon megbeszéléseken is mondtam, hogy meglehetősen bonyolult a eh, rendelkezésre álló javaslat. Itt ugye 12 alkalmazás van, amiket standardizálni, szabványosítani kell, és ez rendkívül bürokratikussá teszi a dolgot. Itt például eh, a jelentés köteles megközelítés mód, ez, ez kikeveni javaslatból. Vannak modernebb, korszerűbb megközelítés módok is, amire, amihez tartaniuk kell magukat a tagállamoknak. Itt van ugye 12 alkalmazás, lehet róla vitatkozni, Taskovszki úr, hogy kevesebb kell, vagy több, de mindenképpen egy kis eszköztár kellene, és e, erre vonatkozóan kell jogszabályt alkotni és ez fogja majd az akadálymentes hozzáférést biztosítani minden egyes tagállamban. Itt most egyenlőtlen elbánásmódot látunk, és egy tisztázatlan helyzetet egyes tagállamokban, és ezt meg kell szüntetni. Még sok munka lesz ezzel a szövegtervezettel. Köszönöm, képen a, köszönöm szépen a nyílt forráskódú szabványoknak az ötletét, E, a bizottság is álláspontját ismerjük, azt mondják, hogy ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy itt meg kell állapítanunk egy korlátozott számú szabványt, és azokat alkalmazni kell, és köszönöm szépen az ezzel kapcsolatos e, hozzájárulásukat. Köszönöm szépen, én már előre örülök április 25-i bemutatónak, demonstrációnak. Uh, so, um... Nos, további vitát, eszmecserét folytatunk majd áprilisban erről, a kérdésről. Április 25-en eszmecsere, május 22-én vita, utána júliusban a módosítók benyújtásának határideje, és november végén szavazunk erről, hogyha minden menetrend szerint halad. Köszönöm szépen a bizottságnak, és mindenkinek. Kicsit csúszásban vagyunk, ezért más, már is átadom Mendes úrnak a szót, hiszen úgy tudom, hogy egy további prezentációval készültek. A szerzői és szomszédi szomszédos jogok közös kezelése és a zenei művek felhasználásához kapcsolódó jogok több területre érvényes engedélyezési internet felhasználásra a belső piacon. Ez a rövid címe a jelentéstervezetnek. A kult, az ITRE és a mi szakbizottságunk felel ezért a dokumentumért. Biedenholzer úr is itt van, legalábbis remélem, hogy itt van, nem, nem látom. Engström képviselő és McClarkin asszony, őket látom, ők az árnyék jelentéstevői ennek a jelentésnek. Először is, Toan, megadom neked a szót. Attenpulac asszony is itt van, a bizottság részéről. Ő a copyright, a szerzői jogok főosztályának osztályvezetője. De először is most Mendez úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A menetrend, amit meghatároztunk, az összhangban áll Maria Gallónak a menetrendjével, tehát akkor egy hónappal korábban végezzük a munkát, és nagyon remélem, hogy készen állunk arra, hogy eh, amit itt elhatározzunk, azt a jogi szakbizottságnak eh, eh, a végeredményébe bele tudjuk vinni. Beszéltem az árnyékelődókkal is, az én megközelítés módomat és az ő megközelítés módukat is egyhangulag. Az jellemzi, hogy több átláthatóságra van szükség a jogbirtokosok számára, a jogtulajdonosok számára, csökkenteni kell a terheket, és képviselni kell a művészek érdekeit. azok a szervezetek, amelyek foglalkoznak a jogok kezelésével, hatalmasak, gyakran évek után sem tudják a művészek, hogy milyen úton, módon számítják ki azokat az összegeket, amiket kifizetnek nekik jogdíjként. Ugyanakkor a másik oldalon ott vannak a fogyasztók, és ők sem tudják pontosan, miért fizetnek pontosan. Ezek azok a problémák, amikről beszéltem. A bizottság nyilvánvalóan a szerzőjogok ellentételezéseként hajlandóak a fogyasztók fizetni jogdíjat, de nem tudják, hogy mi alapul ezeknek a számítása. Egy biztos, és erről volt szó, hogy itt van az online felhasználásnak, az internetes felhasználásnak a területe, és ezen a területen túl kell lépnünk egy pusztán európai megközelítés módon. Amire figyelmet fordítottam a jelentésben, azok a következők egy szolgáltatónál, aki valami online zeneszolgáltatást kínál, eh, ott is eh, lehet fizetni, amikor letöltöm, vagy meghallgatom eh, azt a zeneszámot, ez a legegyszerűbb módja, de vannak más szolgáltatók is. Én mert foglalnék állás, hogy legyen egy ilyen egyablakos ügyintézés itt, összehasonlítást itt tettem, például az adók beszedésével, hogy egy olyan rendszert lehetne -e itt is alkalmazni, például a vízdíjnak a beszedése, vagy más közterhek beszedése területén, nem kéne itt egy külön szervezetet alkotni erre, minél kevesebb a hatóság nyilvánvalóan annál jobb, tehát itt nem feltétlen arról van szó, hogy itt egy külön hatóságot kell majd alapítani ezeknek a jogdíjaknak a beszedésére, de mindenképpen a központi jogkezelő szervnek kell rendezni a jogdíjak beszedését. Úgy gondolom, hogy egy számlának kell érkezni, amiből világosan ki kell derülnie, hogy miből áll össze az ár, és hogy mit keres ezen a kollektív jogkezelő szervezet. Úgy gondolom, hogy a kollektív jogkezelő szervezeteknek együtt kell működniük a tagállamokon átívelően, és egyetlen számlát kell kiállítaniuk. Bizonyos határidőket be kell tartani, hogy mennyi időre van szükségük a díjaknak, jogdíjaknak a kifizetésére, és itt ne legyenek ezek teljesen önkényesek, ezek a jogdíj fizetési határidők. És a központi jogkezelő, kollektív jogkezelő szervezetek nagyon sok e, pénzt tartanak maguknál, amit aztán idővel kifizetnek a művészeknek, e, de hát vannak pénzek, amiket befektetnek, és utána nem kerül ez a művészekhez. Úgy gondolom, hogy itt meg kell tiltani, hogy ezek a kollektív jogkezelő szervezetek kockázatos beruházásokat, befektetéseket eszközöljenek, e, ugyanis ez nyilván nem más sem a művészek, sem a fogyasztók érdekében. a központi kollektív jogkezelő szervezetek nem szabad, kiz, nem, központi szervezetek nem szabad más ilyen szervezeteket, más európai tagállamokból érkező szervezeteket kizárniuk, nem szabad azokat diszkriminálniuk. Transzparensnek kell lenni a rendszernek, és nagyon fontos, hogy amit a fogyasztónak meg kell fizetnie a jogdíj, az teljesen átláthatóan legyen kiszámítva. Jelenleg ugyanis teljesen meghatározatlan ennek a díjnak az összetétele, és az utolsó megjegyzésem, hogyha vannak viták, akkor ezeket nem az ügyvédeknek kellene a bíróságon a jelenlegi rendszer szerint megoldaniuk, és aztán nem a behajtónak kell gondoskodni arról, hogy hozzájusson a művész a pénzéhez, hiszen nyilván ezzel csak az ügyvédek zsebét tömjük, hiszen ez egy jó alkalom számukra, hogy, hogy pénzt keressenek, de ez szerintem szükségtelen. Úgy gondolom, ahogy ebben a bizottságban is gyakran szóltunk róla, a vitarendezést úgy kell kialakítani, hogy már az elején megállapodunk abban, hogy a kollektív jogkezelő szervezet és a fogyasztók esetleges problémái úgy vannak megoldva, hogy ne kelljen közvetlenül rögtön a bíróságra menni. Én nagyon szívesen meghallgatom, hogy mit gondolnak erről a kollégák, azonos az álláspontjuk, és adott esetben egy egyhangú álláspontot is ki tudunk-e alakítani. Tudom, hogy ez nehéz lesz, de talán ennek a közelébe el tudunk jutni. Köszönöm szépen, várom a kollégák hozzászólását. Good, thank you. Köszönöm szépen. Tovább. Halljuk az árnyék jelentéstevőket. Nem tudom, hogy az eszendő nevében kikér szót. Gebhardt asszony, tessék, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen. Azt gondoltam, hogy a néppárt kezdi. A persze, az néppárt is kezdheti, hogyha kéri a szót. Szabin, tessék. Semmi baj. Először is szeretnék köszönetet mondani az ötletek, gondolatok bemutatásáért Tojna Mandersnek. Az ő egyablakos ügyintézéssel kapcsolatos ötletéről nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy elmondtam az árnyék előtt a megbeszélésen is, hiszen itt vannak a különböző jogkezelő szervezetek, és akkor ezek fölé helyezünk majd egy dolgot mi azt mondtuk, hogy, hogy nem szeretnénk egy ilyen fölé rendelt hatóságot, ami már aztán közvetít a fogyasztó között, összegyűjti, becsatornázza a kollektív jogkezelő szervezeteknek a számláit és egyebet, és azt továbbítja. De támogatom azt az ötletet, hogy valamit hosszú távon létre kell hoznunk, ami a fogyasztók számára, tehát a, a licenceknek a hasznosítói számára, akik letöltenek zenét, meghallgatnak zenét, akik audiovizuális műveket szeretnének felhasználni, például valamilyen zeneszámot szeretnek a saját maguk előadó művészi tevékenysége keretében felhasználni, tehát az ő, ő, ő dolgaikat határokon átívelően rendezzük, és megfelelő jogkezelés legyen biztosítva. Úgyhogy nem sokat tartok arról, hogyha egy európai adatbázis kialakítására törekedünk, ahol valamennyi jog, valamennyi licenc szerepel, és aztán a fogyasztó meg tudja nézni ezt az adatbázist, és meg tudja ott nézni, hogy a, a milyen fajta felhasználási móddal kapcsolatos jognak ki éppen a birtokosa. Végső soron az ott lehívható adatokból ennek kell kiderülnie. Én egy ilyen dologra gondolok, ezt tartom elképzelhetőnek, nem pedig egy plusz hatóságot vagy egy új szervezetet, az számomra túl messze menne és nem teremtene nagyobb átláthatóságot. Amit világosá kell tennünk, az véleményem szerint az, és talán azért látom így, mert én a Kult szakbizottságnak is tagja vagyok, hogy ezek a joghasznosító társaságoknak egy fontos kulturális szerepük is van, vagy művészi szerepük is van, a pusztán gazdasági joghasznosításon túlmenően, és garant garantálják, biztosítják a kulturális szok, sokszínűségnek a fenntartását is, hiszen a kis művészek, kis zeneszerzők, zenekészítők gyakran uh, rá vannak utalva az ilyen társaságoknak, ilyen jogkezelő szervezeteknek a szervezetére, amelyek olyan tevékenységet látnak el, amit ők maguk nem tudnak. Tehát ezek a jogvédő, kollektív jogkezelő szervezeteknek a kulturális sokszínűség fenntartására irányuló szerepe is nagyon fontos nem feltétlen felel meg az audiovizuális területben uralkodó struktúráknak ez a javaslat, hiszen ez a kifejezetten csak a zenei területre vonatkozik. Az audiovizuális területen is használnak zeneműveket, és ott más struktúrák, más értékelést várnak. Úgy gondolom, hogy a jogkezelő szervezetek közötti együttműködést azt adott esetben segíteni kell, fontos, hogy a határokon átívelő licenszadási, engedélyezési tevékenység is létrejöhessen. Ezek a jogkezelő szervezetek, főleg online területen, már gyakorlatilag most is határokon átívelően folytatják ezt a tevékenységet, hiszen amikor licenszet adnak, akkor azzal gyakorlatilag más ilyen joghasznosító, jogkezelő szervezeteknek a területére tévednek, úgyhogy velük egyeztetniük kellene. Jó lenne, hogyha a jogkezelő szervezetekkel és a fogyasztókkal szembe támasztott követelményeknél kiegyensúlyozottság legyen. Tolján Manders mondta, hogy néha nagyon sokáig tart, mire kifizeti ez a jogkezelő szervezet, jogvédő szervezet a jogdíjat a, a, a művésznek. Kérdés, hogy ez azon múlik-e, hogy hogyan működik a jogkezelő szervezet, vagy pedig azon múlik, hogy a fogyasztó, aki letölt, vagy pedig a fogyasztó, aki letölt, egész egyszerűen csak hosszú idő után kapja meg a kézzel írt számlát a jogdíjról valami fajta szervezető, és az egyszerűen későn, későn folyik be. Tehát a felhasználással, letöltéssel kapcsolatos jelentéseket elektronikus formában kell elkészíteni, elektronikus úton feldolgozható és továbbadható formában. Azok, akik pedig professzionális szakmai feladatokra használják a zenét, azok is online rendszerekkel kellene, hogy dolgozzanak. A jogkezelő szervezetek részéről lehetne más javítást is eh, elérni. Például adásnál egy rövidebb reakcióidőt lehet előírni számukra, és a fogyasztóknak kiállított számlák eh, ne túl későn érkezzenek, hiszen a fogyasztó, aki letöltött, az gyakran már nem tudja, hogy az a számla, amit megkap sokkal később, az mire vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és itt a reakcióidőt azt eh, növelni kell, gyorsítani kell. Fontos, hogy a döntési folyamatoknál a jog, jogkezelő szervezeten belül átláthatóság legyen, vannak itt jó kezdeményezések, ez fontosnak tartom, mert itt többé-kevésbé ugye a kollektív jogkezelésről van szó, és végső soron e, ezeknek a társaságoknak a fenntartói, a finanszírozók maguk a művészek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a bizottságjavaslat egy-két helyen túlságosan részletes, és ezek csak túlságosan lassítják ezeknek a szervezeteknek a működését. Hogyha a jogvédő, jog, jogkezelő szervezetekkel szemben túlzott elvárásokat támasztunk, az lassítja a működésüket. Tehát fontos, hogy a jogkezelő szervezet és a művész közötti viszonyban is megtaláljuk azokat az utakat, módokat, ahol szükséges a részletes előírások tétele, de nem káros. Ami pedig a több célú licenszadást illeti, a 33-as cikkely foglalkozik a rádióknak a jogkezelésével. Úgy gondolom, hogy ez jó dolog, de erről még majd beszélnünk kell. Van egy problémám. A szolgáltatási irányelv jogkezelő szervezetekre való alkalmazhatóságával kapcsolatos nyilatkozatról. Nem tudom, hogy célra vezető-e, hogy ezt ebben a formában tesszük. Úgy gondolom, hogy itt egy nagyon széles spektrumot nyitunk meg itt a szabályok és előírások tekintetében, hiszen ezekre a jogkezelő szervezetekre a különböző tagállamokban nagyon különböző előírások vonatkoznak. Vannak olyan országok, ahol nagyon szigorú, nagyon szabályozott térben működnek ezek a jogkezelő szervezetek, és gyakorlatilag ez már diszkriminációhoz és a verseny torzításához vezet, hogyha velük szemben még további előírásokat Eh, hozunk. a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó szabályozások esetében még jobban meg kell nézni, hogy például a tízes cikkel kettes bekezdésben mi van. Ez úgy gondolom nincsen megfelelően megfogalmazva. A jogkezelő szervezetnek nem szabadna, hogy saját vagyona legyen, hanem gyakorlatilag vagyonkezelői szerepet kellene betöltenie. Eh, gyakorlatilag nekik nem szabadna úgymond összespórolniuk eh, tők, kéjüket, hanem alapvetően kötelezve kellene lenniük arra, hogy egy bizonyos idő után ezt jogdíjként kifizessék a művészek számára. Fontos azt is megfontolni, hogy vannak olyanok, akik jól végzik a feladatokat, másik azonban nem végzik jól, tehát itt mindenképpen fontos a szabályozás, de az legyen világos. Több átláthatóságra van szükség, nyilvánvaló, de ehhez egyszerű szabályokra van szükség, amit minden érintett fél megfelelően ért. Köszönöm szépen. Nagyon sokat mondó volt ez az előadás. Kepárt asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. József Weidenholzer kért meg, hogy képviseljem ma. Ugyanis a Lufthansa bejelentette, hogy sztrájkolni fog ma, és ezért már tegnap hazarepült. Mert ma már nem jutna haza, ezért nem tud itt lenni de jelezte, hogy a jövőben ismét e kérdés taglalásánál mindig jelen lesz. Megköszöni Mandes kollégának a kitűnő együttműködést, és úgy gondolja, hogy sok kérdésben együtt tud működni vele. De ugyanakkor van egy-két kérdés, ahol még el kell gondolkozni, ahol még e, mélyíteni kell az ismereteket, például az egységes jogkezelő tekintetében, ahol Weidenholzer úr nem jelezte, hogy hogyan gondolkozik az egységes jogkezelőről, csak jelezte, hogy nem biztos, hogy egyetért. Úgy gondoljuk, hogy a digitális belső piac továbbfejlesztése, elmélyítése nagyon fontos, ezért a bizottsági javaslata nagyon fontos. A Weidenholzer kollega úgy gondolja, hogy alapvetően meg kell vizsgálni az értékesítő és jogkezelő társaságokat, működésüket, hiszen nagy a jogbizonytalanság és intranszparencia, átláthatatlanság áll fel a tekintetben, hogy ezen joghasznosító társaságok hogyan működnek, milyen feltételek mellett működnek. Az sem világos, hogy ki számolja ki a jogdíjakat, milyen um, időszakra terjeszti ki ezeket, hiszen elképzelhető, hogy a művészek akár három éves késéssel kapják meg a jogdíjakat. Ez elfogadhatatlan, hiszen arra kell gondolnunk, hogy a művészek is emberek, meg kell élniük a művészetükből. Nem mindenki milliómos, vagy multimilliómos, mint a híres nagy sztárok, hanem vannak olyan művészek, nők és férfiak, akik bizony az megélhetés küszöbénél vegetálnak, számukra meg nem mindegy, hogy mikor kapják meg a pénzt. Nagyon fontos tehát, hogy biztosítsuk számukra is a megélhetést, és ezt a kérdést azért kezelni kell. Üdvözli Weidenholzer kollega hogy egységes szabályokat terveznek bevezetni a határon túlnyúló jogdíj érvényesítés tekintetében, illetve a szerződések ma nagyon gyakran tiltják a többszörös ö, ö, jogbejegyzést, tehát hogyha e tekintetben áttörést érünk el, ezt üdvözli a kollega. Weidenholzer kollega úgy gondolja, hogy az IMCO szakbizottság súlypontjai, a bennünket leginkább érdeklő súlypontok a kettes és az egyes fejezetben találhatók. Jelesül, hogy hogyan lehet a digitális szolgáltatások területén egy szélesebb körű szolgáltatásokat elérni, úgy, hogy minden érintett számára felrebb, igazságosabb rendszer teremtsünk meg. Azt látjuk, hogy az internet és az online szolgáltatások bevezetésével egyre több alternatív licensz is működik, például a Creative Commons, említi a kollega. Ez pedig sok művész számára azt jelenti, hogy az új lehetőségeket nem tudja kihasználni egész egyszeren, mert a meglévő értékesítési társaság megköti a kezüket, elveszi a szabadságukat, békjóba veri őket ezekkel a szerződésekkel. Ezt a problémát is meg kell oldani, és a hatos cikkben például, ahol a tagsági feltételekről van szó, valószínűleg megoldást lehet találni erre a kérdésre. Nem akarok mindent felolvasni, amit Weidenholzer kollega felrót nekem a papírra, de nagyon fontos még az átláthatóság, valamint a jogdíjak kifizetésének határideje, a kivételek megszüntetése. Ezek fontos témák, ezekről szót kell ejteni, valamint az alternatív vitarendezést is üdvözli a 36-os fejezetben. Mi, az IMCO már jó iránymutatásokat fogalmaztunk meg e tekintetben, hogy hogyan lehet az alternatív jog rendezés területén előrelépni. A licencek, a jogdíjak tekintetében pedig az audiovizuális szolgáltatások területén uh, hiányzik eh, a jogdíjak érvényesítésének rendszere, illetve a zene repertóriumok területén elő kell lépni, mondja Weidenholzer képviselő. Azaz, a cél az, hogy szélesebb, eh, átfogóbb digitális szolgáltatást biztosítsunk, igazságosabb legyen mindenki számára a rendszer, megfeleljünk a digitális korszak kihívásainak, biztosítsuk a többszörös bejegyzés lehetőségét, és harmonizáljuk a nemzeti és az európai normákat, legyen nagyobb verseny az értékesítő társaságok körében, valamint az ő munkáik legyen áttekinthető. Ezek azok a kérdések, amelyet kollégám felvetett, úgy gondolom, hogy a probléma sokszínűsége mutatja, hogy milyen hallatlan fontos kérdéssel állunk szemben. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Megint egy nagyon átfogó a bemutatót hallhattunk, Szenszer úr. Köszönöm szépen. A jogi szakbizottságban ezen a héten megfogatás volt ezzel a témával kapcsolatban valamint eszmecserét is folytattunk. Igazából az az érzés alakult ki bennem a Juriból, Juri szempontjából, hogy az alap dolgokban azért egyetértés alakult ki. És itt is most hasonlóképpen vélekedem, tehát hogy jó az, hogy az alapokban egyetértünk és nagy valószínűséggel a többség, egy igen nagy, széles többség egyet fog érteni ebben. Itt igazából arról van szó, hogy a kifizetések nem megfelelőképpen történnek. A bizottsági hatás tanulmány arról beszél, hogy 5,7 milliárd eurót beszettek, de ezeket még nem osztották ki azoknak, akik igazából a tulajdonosai ennek a pénznek, a művészekre gondolok. Tehát ez lenne a legfontosabb dolog. Nagyobb átláthatóságra van szükség, és elszámoltathatóságra, és megfelelő szabályokra, hogy tényleg ezek a pénzek kifizetésre kerüljenek. Engem a 12.2 cikk érdekel a legjobban. Mi van akkor, hogyha öt év után nem találják meg a szerzői jog tulajdonosát, hogy akkor bent maradhat-e a pénz ebben a közös kasszában? Nos, hát itt úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy ne ösztönözzük a jogbeszedőket arra, hogy ne keressék meg a valós tulajdonosokat. Úgyhogy éppen ezért lenne fontos az, hogy a tagállamok felállítsanak egy olyan alapot, amelyet tagállami szinten a szerzőjog tulajdonosainak felkutatására használnának föl. A könyvtárak, amelyek digitalizálják az anyagokat, szintén szerzői jogdíjat kell, hogy fizessenek, hiszen itt egy kulturális örökségről van szó, és természetesen ezt támogatni kell nemzeti szinten, valamint ezeket a mondjuk szegmens kultúrákat is támogatnunk kell. De a legfontosabb az az, hogy ne ösztönözzük a beszedő cégeket arra, hogy ne keressék meg a, a szerzőjog tulajdonosait. Aztán nagyon sok részletkérdés van még, de most ezekről nem kívánok szólni, mert az az érzés alakult ki bennem, hogy a júriban nagyon nagy többséget kap majd ez az anyag, és szerintem ebben a, tag, ebben a szakbizottságban is hasonlóképpen gondolkodunk, és ez nagyon helyes így. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hasznos az, hogy a júriban is dolgozik ön, tehát mind a két vetületét szemmel tudja tartani ennek a kérdésnek. Megkárti asszony, nem tudom, hogy esetleg mások még hozzá kívánnak ezt szólni. Nagyon rövid az idő. Kalkin asszony következik az árnyékjelentéstevők közül. Köszönöm szépen! Először is azt szerettem volna elmondani, hogy támogatom a bizottság céljait, az átláthatóság növelése, valamint a társaságok működésének átláthatóságát biztosítandó. Mindez nagyon hasznos, nagyon jó a belső piac kialakulása, illetve kiteljesítése szempontjából, hiszen ennek hatalmas hatása van a belső piacra. Nagyon jó volt hallani azt a kreativitást, amelyet hallhattunk a kollégák részéről, de ugyanakkor nem igazán támogatom azt, hogy ablakos rendszert alakítsunk ki, mert azért, miután itt ugye online természetű tartalmakról van szó, nem szeretnénk további bürokratikus terheket róni erre a területre, nem akarjuk tehát mindezt, ez szerintünk nem jó, nem segíti az ügyet. De amire viszont szükség van, az az, hogy hogyan tudjuk a több területre kiterjedő licenc kérdését támogatni. És hogy lehet javítani a licenc szerződéseket online szinten. Hiszen itt egyfajta ö, már meglévő tevékenységek összehangolásáról van elsősorban szó. Úgyhogy a nemzeti akadályokon felül kell tudni emelkedni, mert nagyon gyakran ezek azok, amelyek a területi többrétűséget akadályozzák. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az irányelvet erősíteni tudjuk több területen is. Az egyik ilyen terület az, hogy a definíciókat a hármas cikkben a beszedő társaságokkal kapcsolatban pontosítsuk. Például arra gondolok, hogy a magáncégek, illetve a kormányzati szervek benne lesznek a hatáskörben, vagy sem. Amennyiben nem lesznek benne, akkor nagyon nehéz lesz egyenlő játékfeltételeket teremteni, és megfelelő versenyt biztosítani. Azután számomra is, a kollégához hasonlóan, nagyon aggályos az, hogyha öt éven keresztül nem találják meg a szerzői jog tulajdonosát, akkor megtartják a beszedő társaságok ezeket a pénzeket. Itt inkább egyfajta kulturális befektetésekben kellene gondolkodni, és egy alapfelállításában ebből a szempontból és fontos az is, hogy gyakran kiosszák a beszedő társaságok a szerzői jogdíjakat, mert így egy megbízhatóbb kereseti forrást tudnak biztosítani a művészeknek, és ezzel a tartalmakat is javítani fogjuk minőségi szempontból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük. Martin Pratz, egy néhány percre megadom önnek a szót a kulcskérdésekkel kapcsolatban, de sajnos nagyon kevés már az időnk. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. A bizottság nagyon örül annak, hogy itt lehet megint az IMCO-ban, és most erről az irányelvről cserélhetünk eszmét. A bizottság meglátása szerint a parlamenttel való együttműködés rendkívül fontos, hiszen a parlament már nagyon régóta kérte, hogy ez az irányelv megvalósuljon, és most végre itt van, és nagyon intenzív munka folyik, hiszen például ezen a héten sokkal többet voltam itt a házban, a parlament épületében, mint a saját irodámban, ami pedig azt mutatja, hogy nagyon intenzíven működik az intézményközi együttműködés. Nagyon sokan elmondtak már okos gondolatokat az irányelvvel kapcsolatban. Ugye néhány beszedőtársaság átláthatóságával vagy működésével problémák vannak, valamint az alapok működtetésével is felmerültek problémák, és aztán van egy másik terület, az elmúlt tíz évben sok probléma merült fel azzal kapcsolatban, hogy a több területű licensz alkotás az online tartalmak szempontjából egyfajta új megközelítést igényel és ez természetesen az irányelv struktúrájára is hatással van, hiszen szeretnénk mindenfajta beszedőtársaság jogdíj tulajdonos szempontját figyelembe venni, és aztán van egy második része az irányelvnek, amely kimondottan az online problémákra fókuszál. Itt főként ugye a zenei tartalmak kérdése merül fel. Jó néhányan említést tettek arról, hogy mi is történik az audiovizuális területen. Ugye az megint csak a több területi, a multiterritoriális licenc kérdése szempontjából. Nos, hát itt két szenárió, két forgatókönyv van. Az egyik a művészek szempontjából vizsgálja a területet, Ez általában a producer kezében összpontosul, tehát itt nincsenek beszedő társaságok. Éppen ezért ez az irányelv nem foglalkozik ezzel a területtel, de természetesen az audiovizuális műveken belül a zenei tartalmak kérdésére kiterjed az irányelv hatásköre. És ezt a hármas címben találhatjuk meg az irányelven belül. Még arra is szeretném emlékeztetni a kedves parlamenti képviselőket, hogy megpróbáltunk megfelelő kiegyensúlyozott megoldást alkalmazni. Tudjuk azt, hogy nagyon különbözőek a helyzetek a különböző tagállamokban, nem csak a hagyományok különbözősége miatt, hanem egész egyszerűen szervezési szempontból is. Ezeket a különbségeket figyelembe vettük, és ezért nagyon örülünk annak, hogy ezt kiegyensúlyozott formában sikerült megvalósítani. A multiterritoriális licensz kérdése szempontjából pedig megint csak utalnék a hármas címre, Ez egy rendkívül komplikált licenszerződést igényelő terület, technikai okoknál fogva is, és ezen kívül a repertoárok agregálódása miatt is nagy kihívások nehezednek a szakmára. Természetesen a bizottság nagyon nagy örömmel folytat vitát ezekről a kérdésekről, illetve az egyablakos rendszerről, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit aggályos lenne további bürokratikus terheket rónni a szakmára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mindig örömmel látjuk az Imkóban. Mendez úr, itt van a határidők, le vannak jegyezve nekem, de szeretne még valamit mondani, e napirendi pont lezárása kapcsán. Igen. Voltak éppen egy kérdésem van a bizottsághoz, hiszen mindenki az egyenlő pályák, egyenlő esélyekről, a level playing fieldről beszél. De hát abban, hogy mennyit kell fizetnem, nincsen verseny megítélésem szerint. Ami pedig a menetrendet illeti, a tervezetet jövő héten elküldjük a fordítóknak, a tervezetet április 25. ülésünkön vitatjuk meg, Május 14-ig lehet benyújtani a módosítókat, június 18-án szavazunk, és a júri július 9-én szavaz. Köszönöm szépen. I'm sorry we've run over a bit, but I... Elnézést, egy kicsit túlcsúsztunk, de azt hiszem, hogy megértem mindenkit meghallgatni. Most pedig egy szavazásra térünk rám az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatai. Tegnap megvizsgáltuk a kompromisszumos módosítókat, és éppen ezért már is szavazhatunk. Kérem mindenki nézze meg, hogy itt van a szavazólistája, a szavazókártyája. Rendegárd asszony, megvan a szavazókártyája? Én a Tesco hűségkártyámat hoztam el sajnos a szavazókártyám helyett elnézést kérek, de nincs itt a szavazókártyám. Hát akkor szemmel tartom önt, hogy hogyan szavaz. Mindenki készen áll? we have uh, Alamez on his way. well, we have three, don't we? have, three. Well, I can vote to begin with. right. Right. Okay. Let's. Um, Let's make a start then. Uh, Kezdjük el. Buszoly, ugye, Buszoly úr, ugye nem kell, nincs mondandója. 51-es módosító, 59-es módosító mellettem. Elektronikusan nézzük meg, és akkor legalább látjuk, hogy működik-e vagy sem. Mindenki bekészítette a szavazókártyáját? Rendegárd asszony elvesztette a szavaz... Nem húzta a kártyáját, de ő nem elszavaz. Lezárom a szavazást. 23-10 ellenében elfogadtuk. Kérem ezentúl, hogy jelezzék. 61-es módosító mellettem, ellene, elfogadtuk. 62-es mellettem, ellenem. Azért azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk. Húsz tizenöt ellenében elfogadva. 63-as módosító mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 64-est visszavonták, 65-ös mellette, ellenem, elfogadtuk, 66, 67 visszavolva, 68 mellettem. Hát ellenőrizzük ezt le, 68-asról megnyitom a szavazást. Uh, that's uh, rejected, 17 votes in favour and 18 against. Elvetve, elutasítva. 69-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Elutasítva. 71-es módosító, Zsuván úr szóbeli módosítójával kiegészítve mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es, mellette, ellenem, elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. 75-76-os mellettem, ellenem, elutasítva, 77-es mellettem, ellenem, elfogadtuk, 78 mellette. Hát ezt ellenőrizzük le, tehát a 78-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Sorry. 69. 1690, 1690. 16 18. 16-19 ellenében elutasítva. 79-es módosító, ki támogatja? Hát ellenőrizzük le, nem láttam jól. 79. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-17 szoros, de elutasítva. 80-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 81-es. Két részben. Első rész. Ki támogatja az első részt? kiellenzi. elfogadva egyértelműen. Kettes módosító második rész, azaz, hogy kettes cikkhez rendelt 81-es módosító második rész, mellette ellenem. Úgy tűnik, hogy elértük a sikert, elfogadva 82-es mellette, ellenem, elutasítva 83-as és 84-es mellette ellene elutasítva. 85-ös kitámogatja, ki ellenzi, elutasítva. 86-os mellettem, ellenem, elutasítva. 87-es mellettem, ellenem, elutasítva. 90-es mellettem, ellene, elutasítva. 91 mellettem, ellenem, elutasítva. Hetes módosító mellettem, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 99-es módosító mellettem, ellene, elutasítva. Százas módosító, ki támogatja, kiszavaz nemmel, elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük le, nem láttam olyan pontosan. A százasról megnyitom a szavazást. Húszan mellette, 14 ellen elfogadtuk. 101-es módosító mellettem. Ellene. Elfogadtuk. 102-es mellette ellenem. Elfogadtuk. 103-as mellettem. Ellenem. Elutasítva. 104-es mellettem. Ellenem. Világos többség, elfogadtuk. Tömbben szavazunk most egy sor módosítóról, McClarkin asszony módosítóival, ról egy új preambulum bekezdést, meg a szóbeli módosítást is tartalmaz, aki támogatja, ki ellenzi. tartózkodott valaki? Elfogadtuk. Az egész tömböt elfogadtuk. 113-as mellettem, ellenem, elutasítva. 115-ös mellettem, ellenem, elutasítva. 117 jelentéstevői mellettem, bocsánat, Zsüven úr é, mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem ellene elfogadtuk. 120-as mellettem. Hát ezt elektronikusan ellenőrizzük le. 120-asról megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 17-17 ellenében, tehát elvetettük sőt 18, mert eh, még egy kézzel is szavazott valaki. 110-es, buszoljó, a 10-es módosító mellette, ellenem, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 118-as mellette, ellene, elfogadtuk. 123 mellette, elfogadtuk. 124-es, Vernyó asszonyi mellette, ellenem, elutasítottuk. 128, Rüle Asszonyi mellette, ellenem, elutasítva. 129, mellette, ellene, elutasítva. 131-et visszavonták, 130-as, kitámogatja. Ki van ellenem? Elfogadtuk. 121-es. Itt szavazunk róla, bár átkerült a helyet, tehát kitámogatja, ki van ellene, elfogadtuk. 110-es mellette. Hát ellenőrizzük le a 110-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-15 ellenében. 9-es módosító és a 12-es közösen szavazunk róluk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva, a 13-as mellettem, ellenem, elfogadtuk, 132-es mellette, ellenem, elfogadtuk, 133-as, szóbeli módosítóval kiegészítve mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki. Elfogadtuk. 14-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 135. Ki támogatja? Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 136-os mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 137-es mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk. Tizenötös módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es szóbelével kiegészítte, és az új preambulum bekezdéssel mellettem, ellenem, világos többséggel elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144-es, 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 146, és 148 közösen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 147 mellette, ellene. Mit csinálnak a liberálisok? Támogatják? Támogatják? Tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 149-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150-es, mellette, Hát ezt ellenőrizzük le 150-est. 150 the vote's closed. And that's rejected. 17 in favor and 18 against. Elutasítottuk. 17-18 ellenében. 151-es, két részben. Ki támogatja az első részt? Ki van ellene, Elfogadva. Második rész. Támogatja. Ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elfogadva. 152. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 153-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 154 mellette. Ellene. Nem, 154-es. Ellenőrizzük ezt le. The vote is closed. 15. That's carried by 16 votes in favor and 15 votes. 16-14 ellenében többséget kapott. 156-os. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 157-es. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 158. Mellette Hát ezt ellenőrizzük le. A 158-asról megnyitom a szavazást. The vote's closed. Lezárom a szavazást. 20-14 ellenében elfogadtuk. 159, amely a 158-assal azonos, és ezért megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-15 ellenében. 160-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadom. 161-es. Mellettem. Lássuk a 161-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20-14 ellenében elfogadtuk 162-es mellettem ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 166 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk 167-es mellettem, ellene, Hát ellenőrizzük le a 167-est. Votes closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 168. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Elutasítva. Elfogadva? Hát nem tudom. Nyissuk meg a szavazást a 168-asról. That's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-17 ellenében. 169 mellettem. Nem, megnyitom a szavazást a 169-esről. Lezárom a szavazást. 13-an támogatja, 20 ellene elutasítva. 170-es mellette, Ellenem. elfogadtuk 171-es mellette, ellene, hát ellenőrizzük ezt le, lássuk meg. Lezárom a szavazást. 20-13 ellenében elutasítva. Hetes kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene, elfogadva. Világos többség. 174 kitámogatja. Ki van ellene? Elutasítva. 175 mellette. Ellene. Mellette. Ellene. Elutasítva. 176 mellette. Ellene. 176-osat nézzük meg még egyszer. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 178-as kitámogatja. Kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 179-es kitámogatja. Ki van ellene? Elutasítva. 19-es kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 20-as módosító, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellen, elfogadtuk. 180-as, két részben, első rész mellette, ellene, első részt elfogadtuk, második rész mellette. Megnyitom a második részről a szavazást. Elfogadtuk. 181-es kitámogatja. Ki van ellenem? Elutasítva. 22-es mellette? Ellene. Elfogadtuk. 182-es kitámogatja. Ellenőrizik le 182-est. Votes closed. Lezárom a szavazást. 18-a mellette, 14-en ellen elfogadtuk. 183-as kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette. Hát, ellenőrizzük ezt le a 185-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, tartoskodás elfogadtuk. 23-as módosító kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 187-es módosító kitámogatja, ki ellenzi, elutasítva. 188-as kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 190-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene elutasítottuk. 191 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 192-es kitámogatja, ki van ellene, elutasítva. 193 mellette, ellenem elfogadtuk. 194-es kitámogatja, ki van ellene, elutasítva. 116-os módosítót kitámogatja. Hát ellenőrizzük ezt le, amondó volnék én, hogy a 116-os módosítót elektronikusan ellenőrizzük le, lezárom a szavazást. 16 a mellette, 17-en ellenem tehát elutasítottuk. 195-ös módosító. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nem szavaz? Elfogadtuk. 196-os. Bocsánat, a 26-os módosítóról előbb ki támogatja 26-ost, ki szavaz nemmel. Elfogadtuk. 196. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 197-es kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, elutasítottuk. 198-as, ki támogatja, kiszavaz nemmel, elfogadtuk. 199-es, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 200-as módosító, ki az, aki támogatja, emelje fel a kezét jelezze az, aki nem támogatja. Elfogadtuk. Lássuk a 201-est. Ki az, aki támogatja? Ki van ellenem? Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. A 30-as módosítóról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es mellette, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 33-as módosító, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, Hármas módosító mellette ellene. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító kitámogatja, ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 41-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös okafogyott, 46-os, 45-ös eh, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47 mellette ellene Akkor ezt ellenőrizzük rá a 47-est mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 48 szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette ellene mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54 mellette el, ezt akkor ellenőrizzük le. Szó, ö, géppel. Lezárva. 19, 18 emel, 19 mellett a 14-en ellene. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor most következik a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-14 ellenében tartózkodás nélkül elfogadva. Köszönjük szépen a munkát ezzel kapcsolatban. És akkor most, mielőtt elmennének, kérem, hogy formálisan az új ütemtervünket fogadjuk el. Itt ugye az októberi plusz plenáris ülésről van szó, mellette ellene köszönjük elfogadva. Akkor még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttek, és most következik Gephardt asszony véleménye és a módosítások. Egy kicsikét tudom, hogy késésben vagyunk, de talán ezt majd gyorsan le fogjuk tudni kérhetem-e azokat, akik nincsenek itt, illetve hogy akik el akarnak menni, hogy azt halkan tegyék meg, hogy tudjuk folytatni a munkát. Megadom mindjárt a szót, hogy a módosításokról beszéljen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, hogy 51 módosító indítvány nyomán többnyire eh, konstruktív, pozitív hozzájárulást eh, nyújtottak a munkámhoz, és egy jó véleményt tudunk elfogadni Európa újraiparisítása tárgyában, amelynek célja a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása. Ahogy elmúlt alkalommal már elmondtam, nagyon jónak tartom, hogy az Európai Unióban végre van újra iparpolitika, és beszélünk az iparpolitikáról, hiszen a mai válság idején meg kell találnunk a jó keveréket, a jó megfelelő keverési arányt az ipar és a szolgáltatás a harmadik szektor között. Nekünk is gondoskodnunk kell arról, hogy pozitíven alakuljanak az Európai Unióban a dolgok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, amiről ma beszélünk. Jónak tartom, hogy belső piaci szakbizottságként részt vehetünk ebben a munkában, hiszen itt gyakorlatilag a belső piacról van szó Tudjuk, hogy az Európai Unióban különösen az iparpolitikai dolgok alakulása eltérő lehet a tagállamokban, és eltérő a jellege. Megkért arra, hogy az egyes módosító indítványokkal kapcsolatban állást foglaljak. Ezt nem fogom külön-külön megtenni 51 esetében, de úgy egy áttekintést adnék, hogy összefüggésében hogyan látom ezeket, és megpróbálom őket aszerint taggolni, eh, hogy ki mely kolléga nyújtotta be őket. Csacsi Márkakis kolléga módosító indítványai számos pozitív hozzájárulást tartalmaztak, ezért köszönetet mondok. Ezek az én véleményemet nagyon is elősegítették, és pontosan abba az irányba mennek ezek a módosítók, amit én is itt elmondtam, ön is helytállóan megállapítja, hogy az ipari termelés rendkívüli mértékben csökkent, zsugorodott, és szükséges szisztematikus intézkedéseket hozni a ipari termelés kiegyensúlyozott beindítása érdeklében. Ez a mi véleményünk is. Ugyanez van a 26. módosító indítványban is, ami a nemzeti beruházási bankoknak a szerepét és a KKV-k támogatását illeti. Nyilvánvalóan ez is beleilleszkedik a saját szakbizottságunk által nagy többséggel elfogadott álláspontba. Azt, hogy az oktatási rendszereket említed, hogy ezek hozzájárulnak ugye az európai fenntartható növekedéshez, ezt is csak támogatni tudom. Nekünk Németországban ezzel vannak a legjobb tapasztalataink, és jó lenne, ha más tagállamok is példát vennének rólunk. Ez egy nagyon szép dolog, és nagyon boldog vagyok, hogy Weiler kolléga azt mondja, az 55-ös módosító indítványával szeretné támogatni a fizetési halasztással, illetve fizetési késedelemmel kapcsolatos irányelvnek a mielőbbi végrehajtását, hiszen ennek rendkívüli támogató hatása lenne a KKV-k, és úgy általában az ipari szektor esetében, hiszen a nekik járó pénzeket a minél előbb meg kell, hogy kapják. Komi asszonynak is szeretnék köszönetet mondani a 11-es és 25-ös módosító indítványért, amelyek ugyanebben az irányba mutatnak, amit elmondtam. Különösen a kutatás és az innováció az, ami támogatandó. Ez a dolgoknak az alfája és omegája. Nem tudunk az olcsó dömping termeléssel, és nem is szükséges ezzel konkurálnunk. Nekünk a kreativitásra, a kutatásra, az innovációra kell építenünk, és a ezzel kapcsolatos Európai Uniós jogszabályoknak a jobb és erősebb, szigorúbb végrehajtását kell kérnünk. Szeretnék figyelmeztetni erre. Alapvető szimpátiát éreztem Hendel úr módosítóival kapcsolatban, még akkor is, hogyha azok megfogalmazás módja nem feltétlen illeszkedik az én véleményem által kialakított képbe. Fontos, hogy Európában, fontos az, amit ő mond, hogy Európában legyen egy megfelelő ipari klaszter eh, politika, annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott ipari és kereskedelmi fejlődést tudjunk biztosítani. Rosfor úrnak is köszönetet mondok a 6-os 7-es módosítóindítványért, hiszen fontos eh, ezek értelmében az ipari termelés fenntarthatóságának a biztosítása eh, és a, rossz, rossz, a dolgok rossz alakulásának megakadályozása a többi módosító indítvány esetében kicsit nehezebb volt a helyzetem, így például a 4-es, 34-es, 36-os, 37-es, 38-as módosító esetében még további eszmecseréket kell folytatnunk. Ezek olyan módosító indítványok, amelyek egy nagyon fontos területet érintenek a véleményemben, és azt, azt, azt egész egyszerűen zárójelbe teszik, vagy nagyon is, nagyon is legyengítik annak erejét. Ugyanis az iparpolitikában én egy holisztikus megközelítésmódot szeretnék érvényre juttatni, azáltal, hogy kifejezésre juttatom, hogy az iparpolitika nem csak pusztán gazdaságpolitika, hanem annak van egy szociális dimenziója is, van egy fogyasztóvédelmi dimenziója is, és nem utolsó sorban a fenntarthatósághoz is hozzájárul. Erről beszél Pietikájnán asszony, és a módosítóiban szomorú lenne, hogyha ezeket a szempontokat egész egyszerűen zárójelbe tennénk, vagy kihúznánk. Ennek a politikának az a célja, hogy a munkavállalók, a fogyasztók, a polgárok számára eh, szóljon, a unokáink eh, és gyermekeink számára egy élhető környezetet szeretnénk hátrahagyni, úgyhogy nem igazán tudom azt támogatni, hogy pontosan ezeket a területeket eh, legyengítjük, elveszük az erejüket. Hogyha pedig, és a 49-es, 40-es eh, módosító indítványomat is azért terjesztettem, hogy ezeket a szempontokat, vonásokat erősítsük, ugyanis nem volt elég hely ezeknek a teljes körű kifejtésére. Erősebb koordinációra van szükségünk eh, a vállalkozások között, és a ciprusi aktuális fejleményeket látva meg kell, hogy állapítsuk, hogy, a, hogy kifejezésre jut, hogy a polgárok kívánják a saját szempontjaik, érdekeik erősebb figyelembevételét, és valamennyi politika területen törekednünk kell arra, hogy az igazság, a szolidaritás és a kiegyensúlyozottság érvényesüljön. Úgyhogy én nem tartanám jónak, hogyha pontosan ezeket a területeket zárójelbe tennénk, ezekkel mindenképpen foglalkoznunk kell. És még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egyetértési nyilatkozatban a 10%-ról 12,5%-ra való adóemelés a társasági adó területén egy nagyon nagy problémát jelent hiszen mi az Európai Unióban, az iparpolitikában az egységes, kiegyensúlyozott adóztatás által is szeretnénk előrelépést elérni. A 49-es és 40-es módosítóban erről van szó. A 40-es módosító esetében pedig engedjék meg, hogy utaljak a németországi helyzetre, de valamennyi eh, európai országot érintő helyzetre. Itt ugye azonos a fizetési határnap, minden egyes tagállamban a ez is egy szociális szempont, hogy, hogy, hogy 22%-os különbségek vannak a bérezésben nők és férfiak között. Képzeljék el, itt van ugye az egyenlő bér, egyenlő munkáért, egyenlő fizetésnek az elve. Vannak olyan országok, ahol 80 nappal tovább kell dolgozni a nőknek, hogy ugyanazt a bérezést kapják ugyanazért a munkáért, mint amit a férfiak végeznek. Ezt nem csak a szolgáltatási politikában, hanem az iparpolitikában is kezelnünk kell. Ezért is terjesztettem be a 40-es módosító indítványt, és megkísérelem a bérnek a bevezetését elérni. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesznek még módosítók, lesznek még eszmecserék, a skandináv országokból érkező eh, kollégák nyilván hozzájárulnak meg a vitához, ott eh, teljesen más a rendszer, ők segítenek majd finomítani a javaslatot. Fontosnak tartom, hogy a 25 minimálbért bevezető tagállam mellett, vagy, vagy a szakszervezeti kollektív jogi rendszerre nagyon erősen építő rendszerek eh, országok mellett ez a minimálbér mindenhol bevezetésre kerüljön. Tehát nagyon is várom az ezzel kapcsolatos eszmecserét. Mindenképpen felkínálom önöknek, hogy kompromisszumos módosító indítványokat dolgozzunk ki. Tudom, hogy különböző álláspontok vannak a különböző pontokkal kapcsolatban, de én nagyon is látom annak a lehetőségét, hogy jó kompromisszumos módosító indítványokat terjesszünk be, így különösen az 1-es, 2-es, 3-as, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 39-es, 40-es, 41-es módosító indítvány alap, alapulvételével. És aztán így fogunk tudni egy nagyon jó véleményt adni az illetékes szakbizottságnak, és így próbáljuk meg a mi szakbizottságunk ban a Louis Greg jelentése által és más jelentések által is magas polcra helyezett holisztikus megközelítés módot az illetékes szakbizottság jelentésében érvényre juttatni. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed, Köszönöm szépen. Akkor most halljuk az árnyék jelentéstevőket. Köszönöm szépen szerettem volna megköszönni Gepárt képviselőnek a munkáját is. A frakciónk egyetért azzal, hogy hogyan közelíti meg a bizottság ezt a kérdéskört, és egyébként az alapok tekintetésben is egyetértünk a jelentéstevő asszonyal is. Úgyhogy még egyszer köszönöm a munkáját. A saját és kollégáim módosításait alapvetően az vezérelte, hogy húzzunk alá, erősítsük még tovább, továbbra olyan aspektusokat, amelyeket egyébként a jelentéstevő is hangsúlyoz, de mi ezt szeretnénk még további figyelem középpontjába állítani. Gepárt képviselő kitért minden kérdésre, úgyhogy én csak néhány gondolatot vetnék fel. Először is az innováció kutatás, ugyanis úgy gondolom, hogy amikor a gazdaságot, a növekedést szeretnénk építeni, hiszen erre van szükség ma Európában és a tagállamokban, akkor ez az egyik legfontosabb gondolat, amelyet továbbra is ösztönöznünk kell. És ezt figyelembe kell venni a belső piac kiteljesedése szempontjából is. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a visszakövetkeztethetőség mennyire fontos, a vállalkozói rendszerünk szempontjából, itt főként a KKV-kra gondolok, hiszen ezt még akkor vezettük be, amikor engem a képviselőnek, és már akkor a textiltermékek visszakövethetőségével foglalkoztunk. Tehát ezért azok a termékek, amelyeket hamisítanak, és amelyeket szeretnénk erősíteni, szeretnénk megvédeni a fogyasztókat is, ez nagyon fontos, hiszen szeretnénk azt tudni, hogy pontosan honnan érkezik az adott termék, hol gyártották azt, és ez nem csak fogyasztóvédelmi szempontból fontos, hanem az iparvédelme szempontjából is. Egy másik aspektus, amelyet szintén szeretnék kiemelni, és amelyekre egyébként már Gepárt asszony is utalt, az a fizetésbeli egyenlőség. Hiszen nő vagyok, hiszen nem is, lehet, nem is érthetnék kevésbé egyet ezzel az igazságtalansággal, tehát természetesen támogatom a reálbérek egyezését férfiak és nők között. Nem szeretnék most belemenni azokba a dinamikákba, hogy az egyes cégek hogyan is kívánják javadalmazni a alkalmazattaikat, de most leszámítva a nemek közötti egyenlőséget, mégiscsak úgy gondolom, hogy nem lehet mindenkinek megszabni előre a bérét szektoriálisan, ez szerintem nem jó, mert azért itt valamiféle szabadságot is adni kell, mert egyébként ez az érdem szempontjából is figyelembe lehet venni. De erről még bizt- minden bizonyal fogunk vitatkozni. Aztán van itt egy másik kérdés is, ami egy kicsikét aggaszt engem. Itt igazából azokra a szűk, szűkösségekre gondolok, amelyek ipari szinten jelentenek meg. Én támogatom a klasztereket, mind a gyártási oldalon, mint pedig a az elosztásnál, de oda kell figyelnünk arra, hogy ezek hogyan is épülnek fel, mert bizony itt azért az egyes területek is kárt szenvedhetnek. Itt a szinergiákra kellene építeni, területi közelségre, olyan klaszterekre gondolok, amelyek akár a textiliparban, akár az új technológiák területén kisebb földrajzi távolságot igényelnek. Tehát, hogy ne kelljen állandóan az alkalmazottaknak is mozognia, illetve mm, ingáznia. Tehát természetesen támogatjuk azt, hogy az emberek szabad mozgását erősítsük, de azok, akik otthon szeretnének dolgozni, illetve egy ideje már egy bizonyos cégnél dolgoznak, őket is segítenünk kell abban, hogy ott maradhassanak. És természetesen mindezt a klaszterek teljes támogatása mellett képzelem el. Nagyon örülök annak, hogy ilyen konstruktív volt az eszmecsere, már csak azért is, mert az iparpolitikából most úgy indulunk ki, hogy közben növekedést szeretnénk elérni, és természetesen támogatom olaszként is, ön ugye a német helyzetre utalt, a fizetési késedelmekre vonatkozó irányelvel kapcsolatban. Hiszen itt hatalmas késések tapasztalhatóak. Olaszországban gyakran a közintézmények egyéves késéssel fizetnek. 250 ezer munkahelyet lehetne támogatni, vagy létrehozni akkor, hogyha ez nem így lenne Olaszországban. Olaszország sajnos Európában azt a rossz hírt kap, vagy azt, olyan rossz hírneve van, hogy nagyon későn fizetünk, de természetesen most ebben az esetben jogalkotási szempontból elég gyorsan léptünk, csak még a ratifikáció hiányzik. de ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan kívánjuk majd megvalósítani mindezt, és hogyan fogják a tagállamok ratifikálni mindezt. És aztán még egy utolsó gondolat. Most ugye hazámban éppen nincsen kormány, tehát egy kicsit nehéz a helyzet, úgyhogy ez továbbra is nehézíti az iparpolitikát is, de természetesen Olaszország és Európa szempontjából is az iparpolitika egy fontos kiindulási pont lehet a növekedés szempontjából. Good. Uh, Mr. Hatzimakakis. Hatzimakakis képviselő. Äh, Köszönöm szépen. Amit Komi asszony mondott, az is megerősíti azt, amit a vélemény előadója mondott, Európában kiegyensúlyozott iparosításra van szükség. Ebbe az irányba mennek a módosító indítványaim, és ez gyakorlatilag a vitának a magva is. Európaiként nem lehetünk neoimperialistának nyilvánítva, hogyha itt most az iparpolitikára nem összpontosítunk, és kizárjuk az ipari termelésnek a kiegyensúlyozott egész eurozóna, vagy az egész egységes piac területén való megvalósítását. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebbe az irányba kell mennünk, ahogy mutatják az utóbbi idők fejleményei. Szeretnék gratulálni, hiszen a módosító indítványoknak a nagy száma nagyon megmutatja, hogy az eredeti szöveg nagyon is kiegyensúlyozott volt, különben sokkal több módosító érkezett volna, és nagyon örülök annak, hogy foglalkozik azzal is, hogy a fizetési késedelem területén ismét határozott lépésekre van szükség. Köszönöm, hogy ezzel foglalkozik. Szeretném ugyanakkor még egyszer aláhúzni a 43-as módosító indítványnak az ügyét. Itt ugye az egyéni képes, képzésről van szó. A fiatalkori munkanélküliség oka például az alacsony ipari termelés Európa szerte az új kori európai történelemben ilyen magas fiatalkori munkanélküliséget még sosem láttunk Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és részben Görögországban is drámaiak a munkanélküliségi adatok. Most olyan programok segítenek csak, amelyek azt mutatják meg, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudunk a jobbaktól tanulni, technikákat átvenni, például a német duális oktatási rendszer egy jó példa lenne, amit át lehetne venni. És nem csak e, ugye az ipari e, termelést kell látni, hanem az ipari termelésnek a minőségét, fenntarthatóságát is figyelem előtt kell tartani, és ez csak akkor érhető el, hogyha magas színvonalú oktatást kapnak az ipari termelésben menők. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha itt a szakbizottságban is az ezzel kapcsolatos javaslatom többséget kapna. Nagyon sok minden elhangzott, már nem kívánom ezeket megismételni, a többi kérdésből úgy gondolom egyetértünk. Um, Rüla asszony nincs itt körbenézek, kérje még más is a szót. Majd a vitában magam is részt veszek, de összességében egyetértek eh, az itt elhangzottakkal, főleg amit Kumi asszony mondott, az iparpolitikáról és az integrált szakpolitikákról, valamint a Horizon 2020 eszközről vagy a közbeszerzés fontosságáról. Gebhardt asszony megadom önnek a szót, és utána a bizottságnak, de nem túl hosszú időre, mondjuk egy percben. Bocsánat, meg ön is kér szót, tessék, parancsoljon. Yeah, no, sorry, yeah. You are on the list, so I call you now. Parancsoljon, Lögrép passzony. Nem vettem észre, hogy szerepel a listán. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Nagyon jó az, hogy iparpolitikáról beszélünk Európában. Ezt hallhattuk Gepárt asszonytól szó szerint, és nagyon örülök annak, hogy az európai iparpolitika végre nem tabu. Mert ez sajnos éveken keresztül ez volt, itt Brüsszelben legalábbis. Ez egy saját kezdeményezésű jelentő, és ahogyan azt elmondta a jelentéstevő is. Itt Európa újraiparosítása a cél, valamint az európai belső piac kiteljesítése. Teljes mértékben, teljes messzélességgel támogatjuk ezt a megközelítést mi is. Már csak azért is, hogy az európai iparpolitika valóban tudjon profitálni a belső piac kiteljesedéséből, és ugye itt fontos az, hogy milyen eszközökkel kívánjuk megvalósítani a belső piacot. Ehhez hatékonyan és gyorsan kell az európai belső piacra vonatkozó jogszabályokat átültetni a nemzeti jogba. Aztán a Small Business Act szintén ide tartozik, hiszen ez a KKV-k támogatásának alapköve. És az együttműködés a nemzeti parlamentekkel már a jogalkotás fázisában rendkívül fontos, illetve a transzpozíció a jog átültetése szempontjából sem elhanyagolható. Szerettem volna egy módosításban hangsúlyozni egy olyan ö, európai ö, ipari szektor fontosságát, amely mondjuk európai kiválóságra is, európai kiválóságnak is nevezhető. Tehát az európai kiválóság szektora, amely Európa versenyképességét garantálja, hozzájárul a növekedéshez, munkahelyeket teremt, és nemzetközi szinten is emeli Európa fényét, ez egyébként az Európai Unió GDP-jének 3%-át adja ki, 300 milliárd euróról van szó évente. Ez több mint 1,5 millió munkahelyet jelent közvetlen vagy közvetett formában, tehát rendkívül fontos kereskedelempolitikai szempontból is, egy erős exportorientált szektorról van szó. Itt most nem csak a nagy márkákról van szó, vagy a luxus szektorról, hanem bizony azokról a kis és középvállalkozásokról, amelyek az Európai Unió összes országában jelen vannak, és amelyek egyfajta professzionális tudást, rendkívül fontos tudást felhasz, felhalmoztak, és az európai identitás részét, az európai ipari örökség részét részének letéteményesei. Tehát itt kis és középvállalkozásokról van szó. Hiszen ezek nagyon gyakran már akár évszázadok óta az európai történelem részét képező cégek, és egy olyan értékrendet képviselnek, amely bizony még a globalizáció világában is nagyon is értékelhető és további növekedésre ad okot munkahelyeket teremt, és nem lehet telokalizálni. És ez rendkívül fontos, ez az utolsó aspektus, hiszen a luxus cégek nagyon sok munkahelyet tárta, tartogatnak, akár a fiatalok számára is, és nagyon jó lenne ezt jobban beépíteni a felső oktatásba. Tehát itt most a mesterképzésekre gondolok, olyan manuális munkákra, amelyek rendkívül pontos szakmai tudást igényelnek, és ezek szakmai és emberi sorsok pozitív irányba fordításához hozzájárulhatnak. 2012. szeptemberében az európai luxus ágazatra vonatkozólag egy anyagot kidolgoztunk, ez egyébként bárkinek a rendelkezésére állhat, és úgy gondolom, hogy ennek igenis köze van az európai iparpolitika újraélesztéséhez, hiszen itt nagyon erősen exportorientált cégekről van szó, olyan cégekről, amelyek Európában mindenhol jelen vannak, kis és középvállalkozások, őket kellene támogatni, és specifikumaikat figyelembe kellene venni a jogalkotás során is a problémáikra is oda kellene figyelni, mint például a hamisítás elleni harc, a márkavédelem, vagy pedig az üzleti titok kérdése. Ezek mind olyan fontos gondolatok, amelyeket figyelembe kell vennünk akkor, hogyha ezeket a cégeket támogatni kívánjuk, és ezzel hozzá kívánunk járulni az európai ipar feléledéséhez. Attól félek, hogy kicsúszunk hozzá időből. Megadom a bizottság képviselőjének, de tényleg csak egy percben a szót, hogy kommentálja felvetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt meg szeretnénk köszönni a szakbizottságnak és a jelentéstevő asszonynak, hogy foglalkoznak ezzel a közleményünkkel. Az európai iparpolitikáról beszélve nem azt jelenti, hogy európai iparpolitikát folytatunk, hanem a közleményben különböző elemeket emelünk ki, például a üzleti szolgáltatások magas szintű munkacsoportjába bevonjuk a belső piaci főigazgatóság munkatársait is, és így próbáljuk a szolgáltató ágazat hasznára átalakítani a keretfeltételeket, és szolgáljuk persze a belső piac kérdését. Vannak a fizetések területén egy kampányt indítottunk, amelyel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a késedelmek ellen, ellen fellépjünk, és ezzel a cégek likviditását teremtsük meg, hiszen egész egyszerűen a flow-juk jelentősen csökkent, a készpénzforgalmuk. Akár 800 napos késedelmet szenvednek a kifizetések, például az én tagállamomban. És ez nem csak gazdasági kérdés, hanem nagyon fontos társadalmi, társadalom politikai kérdés is, és az Európai Uniónak itt fel kell lépnie. Óvatosnak persze, kell persze lenni. Az ötös módosító például a hat piacra kiterjedő prioritási akciókról beszél. Mi azonban nem hat piacról, hanem a prioritási területek, prioritási akciók területeiről beszélünk, nem piacokról, és ez fontos ez a különbség. A standardizáció és a külkereskedelmi szabályok, valamint a belső piaci szabályok kidolgozásánál így járunk el. Tehát sokkal inkább területekre sem, mint piacokra koncentrálunk, de ezek a területek, mondom, nem hat piacról, hanem sokkal több piacról van szó, ezért beszélünk területekről. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnkre nézek, és kérem, hogy röviden foglalja össze az észrevételeit, meglátásait. Ha jól emlékszem, akkor április 24-én szavazunk. Megadom Gebhardt asszonynak az ott, tessék parancsoljon. Igen, még két, egész pontosan három rövid észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt. Az ötös módosító indítványommal azt akartam kifejezésre juttatni, hogy figyelnünk kell arra, hogy az iparpolitikában ne legyünk túl specifikusak, és olyan szabályokat fogadjunk el, amelyek az új piaci lehetőségekre is kiterjednek. Ne legyenek túl merevek a szabályozóink. Most, hogy ágazatokról, szektorokról, piacokról beszélünk, ez egy részletkérdés, de úgy fogalmazzunk, hogy ne korlátozzuk túlzottan a jogszabályt. Hiszen látni kell, hogy a kreatív területeken nagyon gyors a változás, és ezekre figyelemmel kell lennünk ezen változásokra. Kumi asszony, ezért nem említettem expressis verbis konkrétan az egyes területekre. De ön például a magas, a luxus termékekről, a kumiasszony a textiliparról beszél érthető módon. Én akkor persze az autóiparról, a gépiparról beszélnék. Hát minden tagállamnak más-más súlypontja van de úgy gondolom, hogy ebben a normaszöveg tervezetben nem kellene ezeket az ipari érdekeket egymás ellen kiátszani. Javaslom tehát, hogy módosítóikban se fogalmazzák meg ilyen konkrétan az egyes területeket, hanem sokkal inkább azzal törődjünk, hogy hogyan tudjuk Európát jobb helyzetbe hozni. Hogy Hacimakakis úr is mondta, hogyan tudjuk dinamizálni az európai gazdaságot úgy, hogy az ipari területek közötti tisztességtelen versenyt megakadályozzuk, és úgy, hogy megakadályozzuk, hogy relokálják az ipart az egyik helyről a másik helyre, hiszen ez sem lehet célunk egy ilyesfajta versengés. Hacimakakis úr, a duális rendszert nem kell, hogy hirdessem, fantasztikus ez a rendszer. Én Franciaországban nőttem fel, és azt mondhatom, hogy a német duális, a szakképzés német duális rendszere fantasztikusan jól működik, hiszen nem csak elméleti tudással rendelkeznek majd a tanulók, a szakközépiskolások, hanem igenis bevezetik őket a szakma csínyába, binyába, rejtelmeibe. Tehát az ön erre vonatkozó módosítóját egész biztos, hogy a szavazólistán plusszal fogom ellátni, és biztos, hogy a frakcióm is támogat majd ebben. Köszönöm. április 24-én szavazunk erről az anyagról. Most pedig egy első vitát folytatunk, egy szintén nagyon fontos dossziéról, a dohánytermékek eh, gyártására vonatkozó irányelvtervezetről. Egy prezentációt is előkészítettek a hatástanulmányról, a javaslat hatástanulmányáról. Először megadom Hanclik asszonynak, a jelentéstevőnek a szót, és utána meghallgatjuk az előadást, és utána pedig eszmét cserélhetünk. Szorít az idő, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos eh, felütése lesz a téma taglalásának. A bizottság sok személlyel képviseltette magát, Szesel úr, a DJ Sankó, az egészségügyi főigazgatóság helyettes főigazgatója van itt. Oh, sorry, Mr. Rees is the director, I'm sorry. Bocsánat, Rees úr az igazgató. Szóval szeretettel üdvözöljük akár igazgató helyettes, akár igazgató, de először megadjuk Hanslik asszonynak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A javaslat célja az, hogy a belső piacot áramvonalasítsuk, ugyanakkor mind a fogyasztó, mind az egészségvédelem céljainak megfeleljünk. A bizottság azt mondja, hogy nem a dohányozókra koncentrál, hanem a Dohány termékek vonzó voltát akarja csökkenteni, annak érdekében, hogy az új fogyasztók számára, főleg a fiatalok számára ne legyenek vonzóak ezek a dohánytermékek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagyra értékelhető célkitűzés, hiszen ezzel korlátozhatjuk pont a fiatal dohányzást elkezdő populációban a dohánytermékek népszerűsítését, népszerűségét. A bizottság szövegében sok jó ötlet van, de van egy-két észrevétel rész, amelyel kapcsolatban aggájaim, felvetéseim vannak. és remélem, hogy a bizottság majd válaszolni tud a kérdéseimre. A bizottság például arra tesz javaslatot, hogy a részletesen szabályozza a dohány csomagolás kiszerelését, és hogy azt, hogy hogyan nézzen ki. Azt gondolom, hogy két cél is van. Egyrészt, hogy rábeszéljük a dohányzókat, hogy ne dohányozzanak, illetve elrettentsük másokat. Ugye vannak olyan dohánycégek, amelyek nagyon vonzó csomagolást készítenek, egy, ez egy végig átgondolt reklámkampány, amelyet tényleg a fiatalokat akarják megszólítani, úgy néz ki, mint, mondjuk, mint a rúzs, vagy valami kozmetikai termék, úgy csomagolják ezben. A Varsói Onkológiai Központ 90-es évek végi adatai azt mutatták ki, hogy a cigaretta dobozokon a szöveges e, figyelmeztetések, melyeket 98-ban vezettünk be, a férfiak kettő és a nők 4 százalékát bírta rá arra, hogy e, feladja a dohányzást. A nők 24 százaléka és a férfiak 22 százaléka pedig ugyanennél oknál fogva próbálta csökkenteni a dohányzását, vagy próbált leszokni. És a férfiak 24, a, a nők 24, a férfiak 22 a pedig azt mondtam, hogy jobb információt kaptak a figyelmeztetéssel a dohányzás negatív hatásairól. Ugyanakkor el kell gondolkoznom azon is, hogy létezik-e valamilyen bizonyíték, tudományos bizonyíték arra vonatkozólag, hogy minél nagyobb a kép, annál elriasztóbb, elrettentőbb a hatás. Hiszen a 7.6-os cikk öm, nagyobb kép előírására tesz javaslatot, mint öm, a adalékanyagok feltüntetését, Tehát nagyobb formában kell ezt feltüntetni. Kérdezem azt is, hogy van-e bármilyen fajta tudományos adat, amelyel ezt alá lehet támasztani. Az a tény, hogy a csomagolás csomagon szöveget tüntetünk fel, figyelmeztető szöveget, még nem fogja elrettenteni a fiatalokat attól, hogy elkezdjenek dohányozni, vagy legalábbis nem elég hatékonyan. Hogyha senkinek semmi kétsége nincs a felől, hogy a dohányzás káros. De mi ennek az értelme, hogy az ízanyagokat betiltsuk, hogyha a cigarettákat nem tiltjuk be? Már pedig, hogyha az ízanyagokat betiltjuk, akkor kérdezem, milyen kihatással lesz ez a fekete piacra? Mutatok valamit. Ezt tényleg sokkolónak tartom, ami, ami, amivel itt szemben kell, hogy nézzünk. Nézzék ezt meg. A fekete piac piacon kapható ez a hamisított cigaretta. Hölgyeim és uraim, hogyha cigaretta ízesítést betiltjuk, a következő hatással járhat ez. Jelenleg bárhol megvásárolhatjuk, illetve az európai fekete piacon megvásárolhatjuk az ilyen ízesített, aromasított cigarettát, és aztán ezt ezt a cigarettát mentolos cigarettára lehet átalakítani. Az interneten meg lehet vásárolni a mentolos illóolajat, és ez azt mondja, hogy spriccelt be a cigarettát ezzel az olajjal, hát ne szagolják meg vissza taszító, undorító, fúj, ez az illat, ez a szag, ez a bűz, egyszerűen undorító és visszataszító, ám másnapra a cigarettából mentolos cigara lesz, és ennek az illóolajnak az, az eladását senki sem ellenőrzi. Evelyn, sajnálom, hogy én bűznek tettelek ki, de jelezni akartam, hogy ezen illóolajok eladását senki sem korlátozza. Kérem, mutassa meg az elnöknek is, hagy szagolja meg ő is e bűzt. Niepokojenie, bo... <laughs> Na dokładnie. Egy szóval nagyon nyugtalanít engem ez a tény. Hát persze, erre a reakcióra számítottam, tényleg bűzös ez. Ám a következő nap már mentolszaga lesz. Egész egyszerűen egy ilyen kis trükkel a sima cigiből mentolos szigit csinálunk. Mit akarok mindezzel mondani? Azt, hogyha betiltjuk az aromákat és az aromasított cigarettát, ezzel voltak éppen csak a fekete piac malmára hajtjuk a vizet. Nem, nem volna ennek értelme. Ami pedig a határokon átnyúló távértékesítést illeti. Ezzel kapcsolatban is vannak észrevételeim, meg a nikotintartalmú termékek piacra juttatásával kapcsolatban, de most itt befejezem, és meghallgatom, hogy a bizottságnak milyen mondandója van. Köszönöm szépen, valóban e, határozott benyomást keltő volt ez az előadás a mind szuper slimekről, tehát a mentolos vékony cigarettákról, szerintem se kell ezeket betiltani. Honnan? Hol vette ezeket a cigarettákat? Minskben? Okay. Um, all right. well, look. Uh, hát jó rendben. Igen. Ez egy, ez egy Lukasenko által adott ajándék volt. Nos, akkor kérjük meg a bizottságot, hogy ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban mondja el véleményét. Szeretném kérni tehát a bizottság illetékes munkatársát, hogy a stratégiát ismertesse az irányelv mögöttes stratégiát. Köszönöm szépen! Abban állapodtunk meg, hogy 20 percet fogok kapni, hogy utána lehessen vitázni. Nos, hát az én prezentációmban abból indulunk ki, hogy nagyon érdekes termékekről van itt szó. Miért is kezdtük ezt az egész utazást, hogy úgy mond? Hiszen a mostani irányelv, a jelenlegi irányelv 2001-ben született, és azóta nagyon sok új fejlemény látott napvilágot a piacon, új ö, termékek vannak, új marketing stratégiák láttak napvilágot, új gondolatok, új ötletek vannak, és természetesen rengeteg új termék a boltok polcain. Ugyanakkor a tudományos vizsgálatok is fejlettek, hiszen csak a 70-es években kezdődött meg a, a tudományos vita, akkor, amikor először ö, született meg a, az Egyesült Államokban egy tudományos ö, dokumentum arról, hogy ö, a dohányzás rákot okoz, hogy halálhoz vezet, és ö, nem csak a az egészségre gyakorolt hatásait, hanem a szociális és gazdasági hatásait is figyelembe vette. Tehát csak a 70-es években indult ez ki, Azóta nagyon sok országban végeztek különböző kutatásokat annak érdekében, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni a fogyasztók. Az Európai Unió és az egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy a Dublini keretegyezményhez csatlakoznak. Az Európai Bizottság és a tagállamok nagyon aktívan vesznek részt ebben a munkában, ennek a keretnek a munkájában itt nem csak az aláírós volt a lényeg, hanem az, hogy rengeteg kötelezettség jár ezzel az egyezménnyel. Hiszen ez az első olyan nemzetközi egyezmény, amely az egészségvédelemre hívja fel a figyelmet. Nézzük most a, a dohánypiacot. Lehet, hogy nem jól látszanak a számok, de azért a pre- prezentációban ott lesznek a számok is. Ebből azt láthatjuk, hogy a cigaretta piac, tehát ez a domináns termék ezen a piacon, körülbelül 89%-át jelenti a dohányipari termékek piacának. Aztán a ö, spanglis dohány, amely jóval kevesebbet mutat. Azután Ugye fontos ezt adóbevételként is kezelni, hiszen ez rengeteg adóbevételt jelent az adóhatóságok számára. De amikor megnézzük ezeket a termékeket, akkor azt láthatjuk, hogy csökkenő tendenciát mutatnak. sodort cigaretták, szintén ezek viszont növekedést mutatnak a a szivar pedig csökkenő tendenciát mutat, aztán itt vannak ugye ezek az úgynevezett öko szivarok, ami egy igen kis piaci részt, vagy piaci részt jelent. Nézzük akkor most a gazdasági hatásvizsgálatot. Először is fontos azt megemlíteni, hogy az irányelv megpróbálja csökkenteni a, ezen termékek vonzóságát. Európában. Az emberek nagy része nagyon fiatalon kezd dohányozni, Tizenöt és 18 éves koruk előtt már elkezdik. A 70%-a az embereknek 18 éves kora előtt, és 25 éves kora előtt a 94%. Tehát éppen ezért ez az igazi célcsoportunk, akkor, amikor bármiféle intézkedéseken gondolkodunk. És azt hiszem, hogy ugyanez a célcsoportja az iparágnak is. Nézzük meg, hogy milyen ö, egészségre ártalmas ö, kockázatok vannak itt. Évente 8,5 millió életet követel, és azt is láthatjuk, hogy amennyiben valaki nem dohányzik, különböző kalkulációk láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mennyivel él hosszabb ideig. Ez összesen 8,5 millió ö, életévet jelent. Hányan halnak meg túl korán, vagy mennyivel halnak meg korábban azok, akik dohányoznak, 14 évvel általakban. Nos, ami a közkiadásokat illeti egészségügyi közkiadásokra fordított összegek, 25,3 milliárd euró. Természetesen ezek mind becslések, mert attól is függ, hogy milyen pénznemben számoljuk. Tehát összesen a veszteségek a termelékenységben is kimutathatók, 8,3 milliárd euróról van szó éves szinten. Jó lenne tehát, hogyha az emberek tovább élnének, és főként egészségesen élnének tovább. Most, hogy milyen intézkedéseket kívánunk bevezetni? Hát ezzel kapcsolatban különböző javaslataink vannak. Először is a hozzávalók szempontjából vizsgáljuk meg a helyzetet. Itt erősítjük a kötelezettségeket, nincsenek nagy különbségek a jelenlegi jogszabályi háttérhez képest, azonban nagyobb a nyilatkozat tételi kötelezettség. csavart vagy sodort cigaretták, illetve az ízesített cigaretták itt az igazából fontos termékek, mert itt a toxicitás sokkal magasabb, de ugyanakkor azt is fontos kimondani, hogy bizonyos fajta dohánytermékekhez például cukor is kell. Aztán itt van a csomagolás és a címkézés, ez a másik terület. Nos, hát itt ugye ilyen nagy felhívó, nagybetűs felhívásokról van szó. Majd be fogom mutatni azt, hogy hogyan fog ez kinézni pontosan. 75%-a a cigaretta doboznak, tehát egy ilyen nagyméretű betűs felhívó címke foglalná el. Aztán itt vannak a vékony cigaretták. Itt most ugye a vonzóságot kell csökkenteni, nem szabad megengedni promóciónális elemeket. Fontos az, hogy az ilyen elemek azok a szerződéssel összhangban álljanak. Tehát amikor ezen elgondolkodunk. Hát ugye nem most először vezetjük be a képes felhívásokat, már tíz országban egyébként ez jelenleg is így van. Visszakövethetőség. Ez egy rendkívül fontos része javaslatunknak. Fontos az, hogy vissza lehessen követni a végfelhasználótól egészen visszafelé a termelőig az egész folyamatot, és hogy láthassuk főként azt, hogy nem csalásból származó termékről van szó, nem hamisított termékről van szó. Aztán egy másik csoportja az intézkedéseinknek. Szeretnénk a snooze kapcsolatos helyzetet fenntartani, és itt megint csak a csomagoláson mind a két oldalán feltüntetett címkék fontossága, és itt is ugye az ízesítéssel kapcsolatban merültek fel még kérdések. Aztán a vásárlók életkorának felderítése, valamint ezzel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy az új ö, dohányipari termékek kapcsán fontos az, hogy bejelentési kötelezettséget vezetünk be, és ezzel kapcsolatban a TPD intézkedések továbbra is alkalmazandóak maradnak. Nikotin, te, nikotint tartalmazó termékek, vagy nikotint nem tartalmazó termékek, az úgynevezett elektronikus cigaretták. Itt szeretnénk azt, hogyha a nikotin küszöb, vagy határérték meg kell, hogy feleljen a vonatkozó gyógyszerészeti jogszabályoknak, hiszen vannak már most is a gyógyszertárak árusításában olyan rágógumi termékek, amelyek a leszokást segítik. Aztán fontos még a különböző címkézési szabályok betartása. Tehát így néznének ki a figyelemfelhívó szövegek, illetve képek, ezek azok, amelyeket leggyakrabban használnak ma. Szeretnénk azt is elérni, hogy ez így nézzen ki a legtöbb terméken. És végül a szociális és gazdasági hatások az irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, reméljük, hogy 5 év alatt sikerült 2%-kal csökkenteni, 2%-kal, ez nem hatalmas mérték, a dohányfogyasztást, de azért mégiscsak jó ez, mert ez 2,4 millió dohányossal kevesebbet jelentene az EU-ban. Úgy gondoljuk, hogy az esetleges iparági veszteségeket csökkenteni tudjuk az illegális kereskedelem ellen felvett harcon keresztül. Tehát végül is úgy gondoljuk, hogy az adóbevételektől nem fog elesni az állam, hiszen a dohányipari termékekre költött pénzeket más termékekre is el lehet költeni. Mik lennének a pozitívumok? Az emberek tovább élnének, és főként egészségesen élnének tovább, sokkal vagy lecsökkenne az egészségügyi kiadások mértéke kb. 506 millió euróval évente, és vannak itt azért kockázatok is, Egyesek ugyanis azt állítják, hogy ezek az intézkedések az adóbevételeket is csökkenteni fogják, de én az elején bemutattam azt, hogy igazából már magától is megy lefelé a dohányzás mértéke, és ezzel kapcsolatban további információkat találhatnak weboldalunkon. Itt kérdésekre is adunk szívesen választ, hogyha Hánzlik asszony vagy mások e-mailben kívánnak hozzánk fordulni, természetesen megtesszük, hogy válaszolunk. Nagyon sok hatásvizsgálat készült, több száz, tehát ezekből is lehet válogatni és információt gyűjteni. Köszönöm szépen, picit kicsúsztunk az időből, tehát csak gyors válaszokat kérek az árnyék jelentéstevőktől. 12-re be szeretném fejezni ezt a napirendi pontot, hiszen Gebhardt és eh, Meyer urak anyaga már, hölgy és úr anyaga már csúszban, csúszásban van. Köszönöm szépen Hanzlik asszony bevezetését, köszönöm ezt az előadást. Az árnyék jelentéstevők. Schmidt. Mr. Mr. here. So... Közül ők vannak itt, tehát kérem, hogy mindenki nagyon röviden szólaljon föl, és a következő vitában majd még mélyrehatóbban is el tudják mondani véleményüket. Styler asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak ezt a nagyon átfogó bemutatót, prezentációt. Amikor az MV szakbizottságban dolgoztam, részt vettem az első irányelv kialakításában 2000 valamikor, 2002-ben, ha jól emlékszem, és ekkor vezettük be ezeket a fényképeket. Ez nagy harc volt, de megérte, bevált. És láthatjuk, hogy eredményeket értünk el ezekkel az elriasztó fényképekkel, megérte megváltoztatni a cigarettacsomagolást. 13 millió ember szenved a dohányzásból eredő krónikus betegségekben, hatalmas kihatással van tehát az emberek életminőségére a dohányzás. Kedves kollégák, hogyha még nem találkoztak ilyen érintett beteg csoportokkal a választókerületükben, akkor tegyék meg, vegyék fel velük a kapcsolatot. És azt hiszem, hogy most lehetőségként kell látnunk ezt a szabályozást, támogatom azt, hogy 75%-át a doboznak fedje le az elrettentő fénykép, illetve a figyelmeztető szöveg. És még jobb volna, hogyha levennénk egész egyszerűen a cigaretta megnevezését is, a brandet nem lehetne azonosítani, hiszen ebben rejlik az érték. A fehér csomagolás tovább elvenni a termék értékét. Hanzlik asszonyjal egyetértek abban is, hogy a termék promotálásában még szigorúbbnak kell lennünk, főleg a fiatalok körében. És azt gondolom, hogy a harmonizáció további előnyt jelentene a fekete piac elleni harcban. Azok a tagállamok, ahol például a fényképek méretét megnövelték, nem számoltak be arról, hogy, csökkent, hogy jelentősen nőtt volna a fekete piac részaránya. Az MV szakbizottságban egy meghallgatást tartottunk, és a WHO az adalékanyagokról egy tájékoztatót adott ki, melyből az derült ki, hogy az adalékanyagok könnyebben szívhatóvá, kellemesebb ízűvé, sejmesebbé teszik a cigarettát, és ilyen módon a cigaretta kellemetlen füstjét kellemesebbé teszik, és ilyen módon segítenek abban, hogy a fiatalok elkezdjék a dohányzást. Tudom előkor, úr, hogy két percben korlátozta a felszólalás lehetőségét, de még szólni szeretnék az elektromos cigarettákról. Igen, van is itt a bizottság képviselőjének egy elektromos cigarettája. Az Envis meghallgatáson ö, kitvitteltem ezt, és nagyon sok felháborodott választ kaptam az e-cigaretta kapcsán, és ez meglepett. Tehát voltak éppen kíváncsi volnék, hogy hogyan látják az e-cigarettát. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk az e-cigaretta kérdést, akkor láthatjuk, hogy ezeket nem szabályozzuk, se, se úgy, mint a nikotinos ö, rágót, se úgy, mint a nikotin tapaszokat, mert ezeknek a piacát szabályozzuk. Nagyon sok kutatást végeztek az e-cigarettáról, az elektromos cigarettáról, és fontos, hogy ezeket becsatornázzuk a jogszabályokba. És nagyon fontos, hogy egyrészt azt a célt szolgáljuk, hogy az emberek leszokjanak a dohányzásról, másrészt pedig hát az elfogyasztandó nikotin mennyiség fölött nem hunyhatunk szemet. És nagyon megdöbbentő, hogy nem szabályozzák az e-cigarettát, és gyakran például valaki így kezdi a dohányzást, hogy egyből e-cigarettát szív, mondván, hogy ez nem veszélyes, pedig nagyon veszélyes lehet a nikotin fogyasztása. Örömmel tekintek a jövendő viták elébe, és nagyra értékelem a bizottság kezdeményezését. Hát ennyi dióhéjban köszönöm. Köszönöm szépen. Lehet, hogy én tévedek, de az e-cigarettákat megítélésem szerint az orvosi segédeszközök irányelv hatája alatt lehet szabályozni. De most megadom Schmidt úrnak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm az irányelv tervezetet, de nem minden részét. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos elmondanunk, hogy meg kell találni annak a lehetőségét, hogy hogyan akadályozzák meg a fiatalok dohányzását, illetve azt, hogy elkezdjék a dohányzást. Én magam is dohányoztam régen, és fiatalkorban kezdtem a cigarettát. Egyszerűen nagy menőbb, nagyobb menők ki válik valaki, ha dohányzik, de azt kell megértetni fiatalok, hogy az a nagy menőség, hogyha eldobják a cigarettát, vagy hozzá sem nyúlnak. De a mi szakbizottságunknak kiegyensúlyozottan kell fellépni ezen érzékeny kérdés kezelése kapcsán. Hiszen, ha ma vezetnék be a dohányzást, akkor egész biztos, hogy be is tiltanánk probléma nélkül, ha ma merülne fel a dohányzás, mint lehetőség. Éppen ezért gondolkozunk el azon, hogy mi volna, hogyha betiltanánk a dohányzást. Én biztos, hogy ezt a szempontot kihangsúlyozom majd a módosítóimban. És nagyon fontosnak tartanám az olyan modellek támogatását, amely, amelyek jó példával járulnak elő a fiatalok számára. Aztán az illegális kereskedelem nagyon aggasztó. A érték tekintetében ez a legnagyobb illegális piac. Körülbelül 10 milliárd eurós kárt okoznak a csempészet és hamisító cigaretták az EU költségvetésének, az EU kormányok költségvetésének és a közösség költségvetésének. Rossz az, hogy csempésznek, és rossz az, hogy nem szedjük be ezt a pénzt. De hát nem a pénzről van szó, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy mire használják fel ezt a pénzt szélesebb értelemben. Tudom, hogy az Olaf sok munkát, nyomozást végez a cigaretta csempészet és hamisítás területén. Remélem, hogy ezt támogatni tudjuk mi is. Egyetértek a csomagolás szabályozásával. Szabályozni kell a csomagolást, de úgy, hogy hatékonyak legyünk. És arányosak is maradjunk, Egyetértek a bizottsággal abban is, hogy ö, amit a jogszabálytervezet az ízanyagokról mond. Elfogadhatatlan, hogy pinyakoláda vagy eperízű cigaretta létezzen. Hát be kell ismernem, néha nehéz liberálisnak lennem. Nem könnyű a liberálisok helyzete néha. A fiatal Keynes mondta, Hosszú távon persze minél liberálisak vagyunk, de egyes konkrét esetekben nem biztos. Hát nem vagyok olyan gyorsagyú, mint a britek, nem hallott a tolmács sajnos a közbeszólást, de épp ezt a viccet akartam elmondani én is. Szóval nem könnyű a liberálisok élete, ha dohányzásról van szó. Nem tudom egyébként, hogy valaki a dohány támogatás bevezetése mellett szavazott múlt héten, akkor vegye észre, hogy rossz gombot nyomott meg, és hogyha ezt a gombot nyomta meg, itt most hallgasson. Én a kettős normák ügye ellen, ellen vagyok, ha a termelőket támogatjuk, hogy akarjuk a cigarettát megakadályozni. De befejezem, gyorsan már, a snooze-ról, tehát a rágódohányról szólnék még. nem látom itt a bizottság logikáját. Vagy nem része a rágó dohány a belső piacnak, tehát a bizottság nem szabályozhatja, vagy pedig a közös piac része, és ilyen módon tehát minden tagállamban el lehet adni, és akkor irányelvel lehet szabályozni a snooze, vagy az északi államokban oly népszerű rágó dohány ügyét. El kell mondanom az azonban azt is, és gondolom Engström úr fel is fogja venni, a snooze mellett. Azt hiszem, hogy ez a szubszidiaritás alapján működik. Amikor beléptünk az Európai Unióba, a svéd rájogó dohány kérdése kivételi szabályozás vonatkozott rá. Én azt mondanám, hogy el a kezekkel a snooze-tól. Meg tudjuk oldani ezt a kérdést, hogyha bele akartok szólni, bele akar a tisztelt bizottság, tisztelt Európa szólni, akkor ezzel összezavarja a helyzetet. Nem mondom, hogy a svéd kormány mindent megtett, hogy a helyzetet javítsa, egyébként támogatom a svéd kormányt, de ennek ellenére azt gondolom, hogy el a kezekkel a snooze-tól. Ha pedig, hogyha más ország be akarja vezetni a rágódohányt, ám tegye meg, de még egyszer mondom, ez egy nemzeti derogáció a snooze. Good. Mr. Engstrom. Then. Thank you. Uh, plain packaging. Uh... Köszönöm szépen. A csomagolás és ezek a kérdések nagyon fontosak. Mind ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy ne legyen olyan vonzó cigi, egyszerűen mondva. A, és így tudjuk a leghatékonyabban korlátozni a ruházást, ha fiatalok nem kezdik el a cigizést. Tehát ez ideig rendben volna, ám, és most jön a nagy ám. Ugye arról van szó, hogy megakadályozzuk azt, hogy új a fiatalok elkezdjék a dohányzást. De hogyha valaki ben már kialakult az addikció, akkor ezek az elriasztó képek nem fogják elriasztani. Egyszerűen csak rosszabb kedvel fogja meggyújtani a cigit. Tehát bármilyen sikeresek is vagyunk ezekkel az intézkedésekkel, 30 évbe fog telni, amíg igazán változik majd a közegészségügyi helyzet. 30 év, amíg ugye az emberek meghalnak a dohányzás hatásától. Ilyen módon tehát erősítsük meg ezeket a szabályokat, másrészt pedig azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk helyesebben, jobban szabályozni az elkövetkező 30 évek dohánypiacát. Én nem a zöldek álláspontját mondom most el, hanem saját véleményemet mondom. Már nos, én svéd vagyok, ezt talán jobb legelőre már elmondani. Na, azt tudhatják, hogy hova vezet ez az egész. Nos, Svédországban, hogyha a dohányzás prevalenciáját nézzük, Európában 28% az átlag, 40% Görögországban, és egy országban 13 százalék. Tehát a legalacsonyabb a Európában a második, legjobb ország 23 százalékon áll. Hatalmas a különbség. Csökkentettük a dohányzások, dohányosok számát, és a hosszú távú rák mortalitás is csökkent, a dohányzás gyilkol, kevesebb svéd dohányzik, és kevesebben halnak meg rákba, vagy dohányzással összefüggő betegségekben. E, ilyen egyszerű a helyzet. Legkevesebb a dohány, a tüdő ö, rák mortalitás Svédországban. Tehát voltak éppen valóban hatékony a közegészségügyre, hogyha az embereket leszoktatjuk a cigarettáról. De éppen ennek fényében roppant frusztráló, hogy a bizottság először úgy döntött, hogy a snoozt betiltja, aztán pedig elég szelektíven olvassa a tudományos beszámolókat, a snooze káros voltáról, és szelektív módon idéz belőle. Úgy gondolom, hogy végezetül, hát ezt látni kell, 700 ezer ember hal meg Európában dohányzással összekapcsolható hatásokra. Hogyha mindenki abba hagyná a cigarettázást, akkor svéd eredményeket lehetne elérni, és ez hatalmas kihatással volna a közegészségügyre, és ilyen módon higgadtan kell megvizsgálni a snooze, a rágódohány kérdését. Hiszen mindenki egyetért abban, hogy a legjobb, hogyha semmilyen nikotin bevételt nem biztosítunk, de a snooze 90-99%-kal kevésbé veszélyes, mint a cigaretta dohányzás. És a svéd tapasztalat azt mutatja, hogy sok ember, például az én feleségem, úgy szoktak le a cigiről, hogy snúzoltak. Mások pedig jelentősen csökkentették a dohány, a cigarett, a dohányzásokat azáltal, hogy snúzt használtak. Tehát, hogyha ezzel a snúzzal, a rágódohányjal csökkenteni lehet a dohányzást, akkor ne szabályozzuk a snúzt. Illetve hagyjuk ezt a tagállamokra. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy Svédországban jól működik ez, de nem lehetünk biztosak abban, hogy más országokban, ahol nincs meg a rágódohánynak az 200 éves vagy több száz éves hagyománya, mint Svédországban, milyen hatással lenne ez. Ugye Görögországban, Portugáliában nem használják a rágó dohányt. Éppen ezért fontos volna, hogy ezt egész egyszerűen a nemzeti hatóságokra bírjuk, bízzuk ennek a kérdésnek a szabályozását. Ám, hogyha mondjuk Svédországot összehasonlítjuk Dániával vagy Finnországgal, láthatjuk, hogy nálunk fele a dohányosok aránya. és nem tudom, hogy más komoly eh, tényezővel magyarázni lehet -e ezt, mint a rágódohány rendelkezésre állásával Svédországban. Azaz, hogyha tehát a svéd szintet elérhetnénk, akkor 50 ez azt jelenti, hogy 50 kal csökkenne a dohányosok száma, és ez mindenképpen megéri. Köszönöm szépen, nagyon elokvens, ékes szóló volt ez a felszólalás. Lezárjuk az árnyék jelentéstevők felszólalói körét. Nagyon szorít az idő, és még erről a kérdésről még vitát nyithatunk, de most először tehát megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, először Bélán asszony. Bélán úr, Köszönöm szépen. Hát most éppen egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely rendkívül érzékeny, hiszen a dohányipari termékekre vonatkozó intézkedésekről folytatunk vitát. Először is szeretném megköszönni Hánzlik asszonynak a felhívását és az elkötelezettségét. Természetesen ez egy olyan kérdés, amely rendkívül sok vihart kavar, és biztos, hogy nagyon sok konferencia, szeminárium témáját fogja majd még adni. A kollégák által felvetett kérdésekkel kapcsolatban három kérdésre szeretnék kitérni. Ugyanis úgy tűnik, hogy ezek között, mintha lenne egyfajta vezérfonál. A dohányzás, a füst rosszat tesz, és halálos betegségeket okoz. De fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy a bizottság által javasolt módszerek vajon megfelelőek-e vagy sem ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjük, és hogy természetesen ezek arányosak-e költség szempontból is hiszen az irányelv gazdasági szempontból nagyon sok tagállamban nagy változásokat okozna, bizonyos tagállamokban különösképpen igaz ez. Főként a különböző iparágakra gondolok, vagy bizonyos régiókra, amelyek a dohányipar fellegvárait jelentik. A másik kérdésem a hamisításhoz, illetve a csempészethez kapcsolódik. Sokat foglalkoztunk már ezzel a témával, és úgy tűnik, hogy a csempészek mindig is megpróbálják kiátszani az érvényben lévő jogszabályokat, és nem gondoljuk azt, hogy a helyzet ebből a szempontból változna az új irányelv életbelépésével. Főként akkor, amikor bizonyos termékeket visszakívánnak venni a piacról. Nos, az aromás cigaretták csak egy nagyon minimális piaci szeletet jelentenek, és igazából csak az illegális kereskedelemnek adnának táptalajt ezeknek a betiltása. Aztán itt van még az internetes kereskedés, amelynek szintén hatalmas hatása van a belső piacra. Az irányelv fő célja az ugye az, hogy csökkentsük a dohányzók számát, és főként az új jonnan dohányzásba kezdők számát. De az online cigaretta úr árusítás semmiképpen sem áll összhangban ezzel a céllal. Ugyanakkor fontos az, hogy az egészséget végez, védjük, de ezt a belső piac működésével össze kell hangolni. Annak érdekében, hogy hatékonyan dolgozzunk az irányelv intézkedéseit, mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm. Kedves kollégák, azt szeretném kérni, hogy hárman kívánnak még felszólalni. De biztos, hogy még nagyon sok lehetőségünk lesz. Április 24-én, 25-én például lesz egy széles körű vita. Szeretném lezárni most már a vitát, úgyhogy kérem, hogy csak azok szólaljanak fel, akik valóban életbevágóan fontos, és nem várhat 20, április 24-éig. Ez hatástalományról beszélünk, hát még bele sem kezdtünk a belső vitánkba. Tudom, hogy mennyire fontos a hatástanulmányok elkészítése. Jó lenne, hogyha ezek hatásával is számolnánk. Tehát ami a hatástanulmányt illeti, elfogadtunk egy reklám irányelvet, az Európai Bíróság ezt megtorpedózta, mert nem vagyunk felelősek az egészségügyi kérdésekben mondták akkor. Úgyhogy ami a hatástanulmányt illeti, ezt figyelembe kell venni. A másik irányelv, a másodszori irányelv, az már helyt állt, mert konkrétabb megfogalmazásokat tartalmazott, és versenyjogi szempontokat. A versenyjog, a belső piac itt már nem is képezi a vitatáját, csak egészségügyről beszélünk, de hát vizsgáljuk meg, hogy mire vonatkozik a hatáskörünk egészségügyi kérdésekre nem. Figyelembe kell venni minden jogszabályban az egészségügyi szempontokat, akár közlekedésről, autóról, légiközlekedésről, levegőminőségről van szó, ez a mi feladatunk, de nem tartozik a hatáskörünkbe egy tisztán egészségügyi témával foglalkozó jogszabályt elfogadni. Ennyit a hatástanulmányokról. És aztán ide tartozik az, hogy értelmesen álljunk a dolgokra, és én nagyon jónak tartom a svéd kolléga hozzászólását, tény, hogy azokban az országokban, ahol nincsen betiltva ez a dolog, ott a felére csökkent a dohányosoknak a száma. Hát mit, miféle hatástanulmányt kaptunk mi? Ezeket ne érzelmi alapon fogadjuk el az ilyen jogszabályokat, hanem a racionális alapon. Um, whether... Nos, akármennyire is nagy port kavar ez a téma, most nincsen több időnk, sajnálom. Úgyhogy csak annyit szeretnék elmondani, hogy most már nagyon kevés időnk maradt hátra, és még Gepárt asszonynak egy fontos témájáról beszélnünk kell, úgyhogy a következőket javaslom. Várjuk meg Hanzlik asszony véleményét, és biztos, hogy a felvetett kérdéseket majd Hanzlik asszony is figyelembe fogja venni, és itt a szakbizottságban majd beszélünk majd még erről a témáról, hiszen Házlik asszony véleménye a belső piaci szempontokat kell, hogy figyelembe vegye ennek a kérdéskörnek ezeket a vetületeit. Az én javaslatom tehát az, hogy vegyenek részt egy találkozón asszonynak vagy nyal, vagy küldjék el nekik az észrevételeiket, vagy pedig a következő ülésünkön vitázzunk még erről, mert így tudunk csak időt szakítani Májer úr és Gebhardt asszony jelentésének módosításairól, és majd még ebben a témában is további lehetőségek is lesznek a vitára. Úgyhogy kérem, hogy akkor most foglaljuk ezt a témát össze. Köszönöm szépen. Nos, hát valójában én egy dolgot szerettem volna kérni. Április 24-én és 25-én biztos, hogy sokkal több idő lenne szükség, hogy ezzel az irányelvel foglalkozzunk, ugyanis itt nagyon sok fontos kérdés vetődik fel, főként belső piaci szempontok, amelyek valóban ennek a szakbizottságnak az illetékességi mm, körébe esnek. Úgyhogy azt szeretném kérni az elnöktől, hogy hosszabb időt biztosítsanak a vitára 24-én vagy 25-én. 27-én megérkezik majd a lefordított szöveg, május 20 előtt lehet majd a módosításokat beterjeszteni, és a plenáris ülésen a szavazás pedig szeptemberben lesz majd. De szeretném, hogyha sokkal több idő lenne az érdemi vitára. És köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Elnök, köszönöm szépen. Igen, valóban. Csütörtök délután, hogyha a kollégák hajlandóak dolgozni, akkor, akkor sokkal több időnk lenne. Nagyon jó lenne, hogyha a kedves kollégák úgy intéznék az utazásaikat, hogy a csütörtök délutáni ülésen még járjanak lenni és részt tudjanak venni a vitában. Ez hatékony lenne. Köszönöm. Egy másik fontos téma következik, közös európai adásvételi jog. Itt két jelentéstevőnk van. 360 38 ö, módosításunk van. Májer úr kapja meg a szót. are you ready? Vagy nem, Gepard asszony. Start. So, I'm going to give the floor to Hans-Peter Meyer. I think... Akkor Hans-Peter Meyer kapja meg a szót. Mr. Meyer, I'm going to, you, you can open the discussion. Yeah, danke schön, wir haben gleich... Köszönöm szépen, egyenjogúság van. Elnök úr, kedves társelőadó asszony, kedves kollégák, ahogy az eddigi korábbi hozzászólásainkon is felismerhető, és ahogy a közös eh, anyagunkon, előadásunkon is eh, felismerhető, különbözőek a véleményeink Evelinnel. Az Európai parlament, engedjék meg, hogy emlékeztessek erre. ...2011. november 8-án többségében, jelentős többséggel egy opcionális eszköznek az elfogadását támogatta. 2013. március 22-én pedig döntöttünk eh, az alternatív és az online vitarendezési módokról, és ez a tény sem eh, van a bizottság ellen, hiszen ez egy teljesen más jogi eszköz. Eh, az alternatív és online vitarendezési eljárás hatályba lépéséig még van egy kis idő, a tagállamoknak van tehát idejük az implementációra, a végrehajtására, és valószínűleg még hosszabb ideig fog tartani, míg a fogyasztók megértik és elkezdik használni, vagy elfogadják ezeket az új eszközöket. Tehát jelenleg nincsen e, igazán jó eszközünk, eszközünk ez a valóság. E, a erre vonatkozó tájékoztató kampányaink pedig nagyon gyér eredménnyel járnak. Ezért egész egyszerűen elengedhetetlenül szükséges, hogy a rendelkezésre álló eszközöket kiszélesítsük, és az egységes piac nyitását ne akadályozzuk tovább. Ebben az összefüggésben eh, eh, kell meglátnunk, hogy mi is a mi feladatunk a bizottságnak a, hatás tanulmányáról hosszan vitatkoztunk, mind a ketten ott voltunk, és ez a hatástanulmány világosan megmutatta, hogy egy új megközelítés módra mindenképpen szükség van. Hát akkor lássuk, mi lenne ez. A vállalkozások eh, a legtöbb esetben nem, azért nem értékesítenek külföldre, mert ott más nyelvet beszélnek. 27, illetve a közeljövő most már 28 tagállamot szeretnének kiszolgálni. És itt nem a nyelv a, az akadály, a fiatalabb generáció a komputeren keresztül most már egyre inkább beszéli az online térben elterjedt angol nyelvet, tehát ez nem igazán jelenthet akadályt. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy legalábbis hosszú távon vagy tartósan nem a nyelvi akadályok képezik az egységes piac kiteljesítésének igazi akadályát, hanem egy egységes, közös jogi rendszerre van szükségünk, ami a fogyasztók és a vállalkozások számára is biztonságot ad. Hogyha nincs biztonság, nem fog működni az belső piac. Mind a két rendszer, mind a két oldalnak, a fogyasztóknak és a vállalkozóknak is kell egy egyszerű eszközt a biztonság elérésre kézbe adni, amivel elégedettek. Az opcionális jogszabályjal lehet tesztelni, hogy az hozhat-e egyszerűsödést, meg könnyebbséget, és ez ugye nem feltétlen kötelezi a tagállamokat akkor arra, hogy teljes harmonizációt kövessenek el a saját jogrendjük területén de a jelenleg mutatkozó ellenállások, amelyek például a fogyasztóvédelmi irányelvnél is kézzelfoghatóak voltak, ugye azok megmutatják, hogy hol vannak a határok a tagállamok számára hogyha az opcionális jogszabály eh, bemegy, átmegy az nemzeti jogba, és elkezd működni, akkor, akkor az jó. Eh, ugyanakkor az, hogy opcionális, szabadon választható volt eddig, ez az nem jelenti azt, hogy az elkövetkezendő 15 évben is így kell maradnia. Az el, múlt 15 évben egy európai polgári törvénykönyvet próbálunk meg itt a szakbizottságban elérni, és ez a tagállami ellenállásba ütközött folyamatosan, és kudarcot vallott. A fogyasztóvédelmi irányelvet, ha megnézzük, ez hozott ugyan valamit, de messze nem hozta azokat az eredményeket, amiket szeretnénk. Ugye vonatkozik a szerződéskötésre például, csak az van benne, hogy a tagállamoknak erős, meg kell erősítenünk, el kell érniük, hogy szerződést lehet kötni, elektronikus úton lehet szerződést kötni, de nincsenek szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a szerződés kötésnek történnie. Ezt az anyagi jognak és nem a formális jognak kell szabályozni. Aztán a fogyasztóvédelmi irányában nincsen benne a panasztételnek, a jogorvoslatnak a szabályozása. Így például a hat hónapos megtámadási panasztételi határidő nincsen benne. Hogyha az opcionális jogszabályba belevisszük, belevittük volna ezt, akkor tettünk valamit a fogyasztóért. Aztán tisztességtelen szerződéses záradékok szintén túlnyomó részt nincsenek lefedve a jogszabály által. Csak egy minimális harmonizáció van előirányozva, és rendkívüli eh, eh, rendkívül különbözőségek vannak eh, a tagállamok között. Aztán a kártérítés, a büntető, kamatok fizetése szintén nincsen szabályozva. Ezt csak alternatívaként vagy opcionálisan tudjuk a jogszabályban felkínálni. Az a szerződéskötés előtti információ nyújtást nagyon részletesen szabályozok a fogyasztóvédelmi irányában, de nem szankcionáltuk. Nem szóltunk egy szót arról, hogy mi van, ha elmarad ez a tájékoztatás. Aztán a szerződések, eh, szer, eh, eredeti, eh, szerződések felbontása és eredeti állapot helyreállítása, ez szabályozva van a visszahívási akciók esetére, de nem találtunk szabályozást arra, hogy a megtámadott fogyasztói szerződéseknél az eredeti állapot helyreállítása hogyan történjen. És az utolsó megjegyzés, tudom, hogy ezzel mások is foglalkoztak, nincsenek el, előírások a fogyasztó jogi elévülésre vonatkozóan. Csak az van benne a szabályozásban, hogyha valamely tagállamban egy elévülési határidő van hatályban, akkor az legyen eh, lehetőség szerint kettő év. Eh, mi tíz évet, a júri szakbizottság hat évet javasolt. Én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy sohasem fogunk tudni ezen a területen teljes harmonizációt elérni, vagy akár csak részleges harmonizációt eh, egy, egy rendelet útján, hiszen kézzel-lábbal tiltakoznak a tagállamok ez ellen. Ami a módosító indítványaimat illeti, hát rendkívül nagy számúak. Én szeretnék egy egyszerűsített struktúrát, legyen egy rendelet, egy függelékkel, és be van fejezve, egy áttekinthető, egyszerű struktúrája legyen ennek a jogszabálynak, és ne legyen itt X számú fejezet, ami talán érdekes olvasni való jogászok számára, de nyilván a fogyasztók, vagy hát a, a vállalkozások számára nem elvárható terhet jelent. Nyilvánvalóan folyamatosságot, kontinuitást kell biztosítani eh, a, a, a, vállal, a fogalma, fogalom meghatározások területén, tehát a fogyasztó-vállalkozás fogalma. Aztán biztosítani kell, hogy mind a kettő eh, oldal, tehát a szerződő felek eh, kiegyensúlyozottan elégedetek legyenek az előírással, biztosítani kell a fogyasztóvédelem magas szintjét, de nyilvánvalóan a vállalkozások számára megfelelő szintű terheket szabad csak meghatározni, különben elvárhatatlan lesz a betartása. Nem tudom, hogy 6 vagy 10 éves elévülést kell bevezetni, azok, akik a leghangosabban ordibálnak, tehát az autó eh, kereskedők mostanság őket kell megkérdezni. Már most tudjuk, még csak két pontom lesz, elnök úr, hogyha most például megnézzük az Amazon oldalt, oldalakon keresztül tartanak a vevő tájékoztatók, eh, senki se olvassa ezeket ma már el, úgyhogy fontos, hogy megfelelő terjedelmi legyen a tájékoztatás. Aztán el kell kerülni a meghatározatlan jogi fogalmakat, ezzel kapcsolatban világos fogalommeghatározásokat javasoltam, hogy ne kelljen aztán a bíróságot felhívni, és nem szabad, hogy, hogy kettős értem legyen bármely definíció, és el kell gondolkozunk itt a szakbizottságunkban arról is, hogy az online szerződésekre eh, korlátozódunk-e? Eh, ahogy elmondtam, az én tervem az lenne, hogy tervezni tudjuk a dolgokat. Tehát elérjünk egyfajta szabályozást, nem érdemes a falnak rohanni. Az opcionális szabályozás már megmutatja, mennyi nehézségünk van a tanácssal, hogyha online szerződésekre és a távértékesítésre koncentrálunk most egyfajta ilyen előzetes gyakorlatként, akkor talán később a normális hagyományos szerződéseknél is el tudjuk ezt érni később. Tehát amit én javasolok, eh, az egy olyan módosítás, eh, ami erre céloz, hogyha szeretnénk az egységes piacba életet lehelni, akkor a fogyasztók számára esélyeket kell kínálnunk, olyan esélyeket, amelyekkel ma még nem rendelkezik a belső piac valóságban nem működik korlátlanul minden országban. Hogyha csak bár egyetlen lehetőségünk van egyetlen akadályt megszüntetni, akkor úgy gondolom, és ez sikerül ennek az irányelvnek, akkor úgy gondolom megérte ezt elfogadni. Egész egyszerűen túl sok egyedi akadály van a belső piac működése előtt, és hogyha ezek közül egyet gyengíteni tudunk, vagy meg tudunk szüntetni, akkor már megérte és akkor a fogyasztók számára és a szerződéskötés területén tettünk valamit. Köszönöm szépen. Megadom Gebhardt asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Öt percen maradt mindösszesen. Hát te egy negyed órát beszéltél, most én meg öt percet kapok. Na jó, de hát ez így van. Egy pontban Hans Péterrel egyetértek, mégpedig abban, hogy abszolút nem értünk egyet. Ez az egyetlen egyetértés, és semmiben sem értünk egyet. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlament az egy állásfoglalásában azt mondta, hogy az opcionális rendszert felül kell vizsgálni, de ugyanakkor ez egy tanulmányban bizonyítani kell, hogy ez egy járható út vagy sem. Nos, ezen hatástanulmány azt igazolta be, hogy nagy hiányosságokat mutat az Európai Bizottság hatástanulmánya, tehát a hatástanulmányt vizsgálva ez kiderült, és mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részéről hiányosságok mutatkoznak. Higgyék el, nem félváról vettem ezt a dolgot különböző fogyasztókkal, fogyasztói szervezetekkel tárgyaltam, rengeteg megbeszélést folytattam cégekkel, vállalkozásokat tömörítő szervezetekkel. És a legnagyobb többségük azt mondta, hogy nagyon problematikus az Európai Bizottság ezen javaslata. A 28. rezsim, illetve az opcionális problémák nagyon bajosak számunkra, mondták a szereplők. Nagyon komolyan vettem ezt a kritikát, ezt a bírálatot, és éppen ezért kértem azt, hogy még egyszer vizsgáljuk meg a hatástanulmányt, az Impact Assessmentet, és nem tudom ezt most mind elmondani, ami a szövegben szerepel, de el tudják olvasni. A fő két ok, hogy a 28. rezsim mert miért kell bevezetni, jelesül, hogy ezzel a tranzakciós költségeket csökkenteni lehet, egész egyszerűen nem állja meg a helyét. A számok beszédesek, és kiderül, hogy nem volna olcsóbb ez így a fogyasztók, fogyasztók számára. Tehát nézzék meg a 100, az Impact Assessment az Európai Bizottság hatástanulmányának 117. oldalát. Nem én újamból szopom ezt a számot, a 0,7%-ot, hanem a tanulmányból veszem. Felmerült a kérdés, hogy akkor most mit tegyünk? Hiszen a szereplők közül, akikkel beszéltem, sokan azt mondták, egyszerűen nem akarjuk ezt az anyagot. Itt Hans Péterrel egyébként ebben az egyben egyetértek, hogy nem ilyen módon kell ezt a kérdést szabályozni. Vannak kérdések, amelyek kiszorultak a fogyasztói, fogyasztóvédelmi irányelvből, azok a kérdések ezek, amelyeket ő is felvetett. És még egy valami teljesen világos. Mi több, két dolog világos. A teljes harmonizáció útja, amelyet ezen a területen megpróbáltak járni, a tanács ö, ellenállásán lett. Nem lehetett teljesen harmonizálni ezt a területet. De nem szabad elfelejtenünk, hogy egy korlátozó minoritás akadályozta meg ezt a tanácsban, és ilyen módon az opcionális rendszert sem lehet bevezetni. Ezt is megakadályozza ez a kis blokkoló minoritás, blokkoló kisebbség. Ilyen módon fel kell tennünk a kérdést, milyen más lehetőségünk van, ha nem a teljes harmonizáció, és nem az opcionális rendszer, akkor melyik? Nos, úgy hiszem, hogy a mi szakbizottságunk András Schwabbal, a fogyasztóvédelmi irányelv előkészítőjével, a minimális vagy a vegyes harmonizáció útját járja, és azt hiszem, hogy ez az az út, amely járható. És úgy hiszem, hogy ez az út kínálja a legnagyobb lehetőséget a sikerre. Hiszen mind a fogyasztók, mind a cégek számára elfogadható az, és mi több talán ők segítenek abban is, hogy a tagállami blokkádokat feloldják. Ezért nagy erőfeszítéseket tettem egy alternatív útvonal kialakításában, A fogyasztóvédelmi irányelvben az volt a probléma, hogy nem sikerült alternatívát kialakítani, már pedig itt egy alternatívát kell kialakítanunk. Ugye a teljes harmonizáció nem működik, és az opcionális rendszer sem működik, mert a tagállamok nem támogatják ezt. Tehát az alternatíva az, amelyre én teszek javaslatot. És itt már megint András Schwab nevét említhetem. Tőle kopíroztam kvázi, eh, ő egyszer rám hivatkozott, hogy tőlem másolt ki sok mindent, hát én meg ezt most tőle tanultam. Táblázatos módon dolgoztam fel a helyzetet, és mutatom meg, hogy hogyan képzelve el ezt az alternatívát. A fogyasztói irányelvből vettem ezt a táblázatot, és feltettem magamnak a kérdést, hogy hogyan tudjuk vertikálisan megoldani ezt a kérdést, lépésről lépésre haladva. Az öt fejezet ezt mutatja meg. Az egyik ugye a hatály, a harmonizáció szintje és a definíció, másod, második fejezet a jogi garanciák, az áruk és a digitális tartalmak számára, aztán a kereskedelmi garancia harmadik negyed, fejezet, negyedik fejezet, kapcsolódó szolgáltatások, ötödik fejezet, általános szabályozások. Az általam kidolgozott javaslatokban ezt a struktúrát jelenítem meg, bár jelzem, hogy az Európai Bizottság javaslatában nagyon sok pozitív elem van, és igyekeztem ezt beemelni a magam javaslatába nem úgy van, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslata összességében hajítófát sem érne, nem. A megközelítésükkel van probléma, megítélésem szerint. Köszönöm Schwab kollégának a vizet. Látja, már harmadjára veszem szájamba a nevét, idézem az ön nevét, de most köszönöm a vizet. Elnézést, de még a többi árnyékjelentéstevőnek is szót, szót akarok adni. Hát igen, nincs időm, akkor legközelebb a koncepciómat pontosabban majd elmagyarázom. Elnézést, nem akartam elvenni öntől Gebhardt asszony a szót. Mi több, nagyon örülök annak, hogy ilyen izgalmas fejlődést, eh, ilyen izgalmas fejleményeket vesz ez a dosszié teljesen új megközelítést hallunk, de egyszerűen még meg szeretném adni a többi árnyék kijelentéstevőnek, eh, Fox, Rül és Kreuzmann képviselőknek a szót, és köszönöm a tolmácsok türelmét is, hogy még egy picit az ebédszünetüket tolmácsolással töltjék. Elnök úr, egyetértünk abban, hogy két egymással összeegyeztethetetlen tervezettel állunk itt szemben, és most gondoljuk meg, hogy mit tegyünk a fogyasztói jog területén látjuk, hogy más-más jogi kultúrák működnek Európában. Mindig azt mondtuk, hogy az online és a távértékesítési ügyleteket, ügyletekre nem figyelünk. Tehát úgy gondolom, hogy e- kibővíthetnénk a belső piacot, a kisebb tagállamok számára több esélyt kínálhatnánk, akik kiélnének az online lehetőségekkel, hogyha növelnénk a bizalmat. Hogyan növelhetjük a bizalmat? Hát úgy, hogy a máltai vagy a német fogyasztó tudja, hogy Európán belüli szállítás során milyen jogokkal rendelkezik. Milyen garanciákkal rendelkezik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy Meyer kollega pragmatikus megközelítése helyes, azt hiszem, hogy ezt a tanácsban is többséget kaphat, hiszen kérdem én. A közös európai adatvédelmi, adasvételmi jog keretén belül nem itt kell szabályozni a jó fogyasztóvédelmet. Ez biztos, hogy a német gazdasági szereplők ezt elutasítanak hiszen az adásvételi jogban egyensúlyt kell teremteni a vevő és az eladó érdekei között. És ezért azt is látni kell, hogy a jó megoldások mégiscsak érvényesülnek, és hogyha a 28. mert elfogadják az eladók és a vevők, a fogyasztók, akkor egy első fontos lépés tétetett meg. És éppen az online és a távértékedési ügyletek járnának többletértékkel. Tehát, hogyha mondjuk egy német fogyasztó egy máltai cégtől vagy fordítva vásárolnak, akkor ez biztosítékokat jelent számukra. De máma általában határon túlnyúló módon nem igen vásárolnak az emberek, mert hiányzik nekik a, a jogi biztosítékok hiányoznak. Ezért helyesnek tartom, hogy a terminológiát egyesítsük, egységesítsük, kvázi csuk fogyasztó barátabbá tegyük e, az eladási feltételekről szóló jogi szöveget, hogy mindenki számára érthető legyen ez. Valóban a két javaslat összeegyeztethetetlen. Persze nagyon jó Gebhardt asszony javaslata, de egyszerűen nem tudom, hogy ez a javaslat tényleg célra vezetője. Ne felejtsük el, a Schwab kollega jelezte, jegyezte a fogyasztóvédelmi irányelvet. Másrészt meg látni kell, hogy az angol száz jog és a kontinentális jog más-más jog hagyományokból építkezik, más-más módon szabályozzák a fogyasztóvédelmet, Márpedig mi nem az egy Európai Egyesült Államok áll vagyunk, hanem a sokszínűség is egy fontos érték. De az a célunk, hogy az emberek, a fogyasztók, a termelők jobban bízanak a belső piacban. Tegyük hát meg az első lépést, és lássuk meg, hogy milyen pozitív kihatással van ez a szereplőkre. This is an experience, ez egy kísérlet, melyet csak támogatni tudok. Köszönöm szépen, Ashley Fox kapszót. Chairman, um, as you know, I... Elnök úr, köszönöm szépen, mint tudja, én és a frakcióm elkötelezett a közös piac ügye mellett, de ugyanakkor súlyos szkepsziseim, kétségeim vannak a közös európai adásvételi jog tekintetében, és az Európai Parlament saját e, középidős hatástanulmánya, középidős vizsgálata és hatástanulmánya elmélyítette a szkepszisemet. A bizottság hatástanulmányáról már vitát folytattunk, az IMCO-ban is világos volt, hogy ez hiányosságokkal rendelkezik. A, né, a parlament saját hatástanulmánya felmutatta, hogy az egységes szerződési jog megkülönböztetése problematikus más tényezők által problematikus, a költségek tekintetében is problémák jelentkeznek. Úgy gondolom, az eredmények elfogultak. Mi vagyunk az a bizottság, amely eredményt akarunk elérni, de nem hiszem, hogy ez ilyen módon elfogadható. Nagyra értékelem Kreuzmann és Meyer kollégákat, akik azt mondják, hogy a közös piac működését akarják biztosítani. De mindketten azt mondták, hogy a közös jogi rendszer hiánya akadályozza a kereskedelmet. Mélyen nem értek vele egyet. Bizonyítsák be, amit mondanak. Az Egyesült Királyságban három különböző jogrend működik. Egy Angliában és Velszben, második Skóciában, harmadik pedig Észak-Írországban. Mindez nem akadályozza meg a kereskedelmet a e három entitás között semmilyen módon sem. Mi több? Úgy gondolom, hogyha valaki azt mondja, hogy a különböző jogrendszerek akadályozzák a kereskedelmet, erre voltak éppen, ezt voltak éppen csak fügefalevélként használják, hogy még több Európát vezessenek be. Nem áll, nem áll fenn ez az érv, nem igaz ez az érv. Azt hiszem, hogy Gebhard asszony megközelítése sokkal alkalmazhatóbb, sokkal gyakorlatiasabb, és a módosítóinkkal az ő javaslatát támogatjuk. Három oldalas felszólalásom van, elnök úr, de hát nem hiszem, hogy bárki figyel rám. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy ilyen rövidre fogta, hölgyeim és uraim. Sajnálom. Túl sűrű volt a napi rendünk ma délelőtt. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy csütörtök délelőttönként melyet szorít bennünket mindig az idő Persze nem volna rossz, hogyha csütörtök délután több kollega volna itt, de minden esetre nagyon érdekes volt a vitát egyáltalán megnyitni. Érdekes eszmecserét folytattunk. Tárgyalok majd a titkársággal, hogy hogyan tudjuk ezen nagyon különböző javaslatokra vonatkozó módosítókat menedzselni. Mert például Fox azt mondta, hogy Gebhardt asszony módosító, javaslatához nyújt be módosítókat. És Gebhardt asszony egy nagyon érdekes struktúrát vázolt fel, tehát úgy gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőknek le kell ülniük, egyeztetniük kell. Teljesen kicsúsztunk az időből, elnézést kérek a bizottság képviselőjétől, hogy ütős és egyben um, intellektuálisan izgalmas előadását szoka szerint nem tudja megtartani. És csak annyit mondok el, hogy mi történik most. Önök most benyújtják a jelentést, április 23-áig lehet benyújtani a módosító indítókat, május 29-30-án vizsgáljuk ezeket meg. De meg lehet, hogy ebben a struktúrában a kompromisszumos módosítók nem azonosak. Éppen ezért látni kell, hogy a július 8 9 e szavazást hogyan, mi alapján szabályozzuk meg. Hogyha elharapódzik a vita, ha eszkalálódik a vita, lehet, hogy ez kihat a határidőkre is, és azt gondolom, hogy Gebhardt asszonynak is meg kell adni a jogot, hogy bemutassa a javaslatát. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és még utolsó észrevételt szeretne tenni? Meyer, vagy Gebhardt, Meyer úr, vagy Gebhardt asszony? Nem? Hát akkor Gebhardt asszony, nem? Egyetetlen nem, talán csak annyit szeretnék kérni, hogy legközelebb ne a dohány ügy után kerüljünk napirendre. Rendben van, értem én ezt, elfogadható. De ahogy mondtam, arra van szükség, hogy több képviselő vegyen részt a csütörtök délutáni ülésen. melyer úr, záró észrevétel nem. Köszönöm a tolmácsoknak, akik lehetővé tették, hogy túlhúzzuk a munkát, ezért mindenkit háromkor várok ma délután, amikor három további véleményről és jelentésről lesz szó kezdő, kezdjük először a harmadik államok beli áruki szolgáltatások hozzáféréséről, és minden jót kívánok Meyer úrnak, hiszen ma délután már nem lesz itt, de igyekszünk megfelelő módon napirendre venni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, és délután találkozunk.